Buenas tardes. Jó napot kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony. Tehát jó napot kívánunk mindenkinek. Azt hiszem, hogy már épp elegendő plusz percet vártunk. Először is szeretnék elnézést kérni elnökünk nevében, aki érkezik, már útban van idefelé, és mivel nem akartuk az Agribizottság ülését késve kezdeni, addig, amíg az elnök úr megérkezik, addig én fogok elnökölni. Mindenki megkapta a napirendet. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen ellenvetésük, akkor a napirendet jóvá hagyjuk. A mai ülésünket az Európai Parlament honlapján követhetik élőben, tolmácsolást pedig 15 nyelven biztosítunk. Francia, német, olasz, holland, spanyol, portugál, finn, észt, magyar, litván, lengyel, bolgár, román és horvát nyelven követhetik az ülésünket. Tehát ennyit a tolmácsolásról. Elnök közleményei napirendi pont alatt nincsen semmilyen közlemény. Nem tudom, hogy az elnök úr akar-e majd valamit mondani. Harmadik napirendi pontunk pedig a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ezt láthatják a renden is, október 1, október 8, 9, október 15, és hogyha nincsen ellenvetésük ezzel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyveket is jóváhagyottnak tekintjük. Most pedig megkezdjük, hiszen ez az igazán érdekes ma délután, hogy megkezdjük a nyilvános meghallgatásunkat. Ez várhatóan délután fél hatig fog tartani. A nyilvános meghallgatásunk címe az együttműködés modelljei a mezőgazdasági termelők élelmiszerellátási láncon belüli pozíciójának megerősítésére, különösen tekintettel a tejágazatra. Ezért meg is kezdjük a meghallgatásunkat. Az első panelben a jelenlegi helyzetről, illetve a tejágazat kihívásairól fogunk beszélgetni. A tejágazat képviselőit fogjuk meghallgatni ebben a panelben, akik már itt vannak körünkben. Először is dr. Robert Zampierit, aki nem tudom, hogy jól mondom meg ki a nevét, hogyha nem, akkor majd kiavít, tehát a Bergmilch Züttirol igazgatója Olaszországból, ezután pedig William Irvine urat fogjuk meghallgatni, aki az Ásztari mezőgazdálkodók uniójának tejbizottsági elnöke, ezután pedig kérdések és válaszok köre kezdődik. Megkezdjük akkor az első panelünket. Először is Robert Zampieri urat fogjuk meghallgatni. Parancsoljon, uram, öné a szó. Köszönöm, 20 minutos. Elnézést kérek, 20, nem, 15 perce van, mondja az elnök asszony, tehát 15 perce van az előadás megtartására. Geschätzte Interimspräsidentin. Äh, Tisztelt levezető elnök asszony az elnök távollétében. Tisztelt képviselők, talán nem szokásos, hogy én németül szólok, annak ellenére, hogy Olaszországból jövök, de az ottani német nyelvű kisebbséghez tá- tartozom. Dél-Tirolban, Olaszország legészak KIB részéről jöttem, és a kis strukturális tejtermelést szeretném most Olaszországban bemutatni. Ami a mezőgazdasági struktúrát illeti Dél-Tirolban, nos, az jellemzi leginkább, hogy nagyon sok kis gazdaság működik itt. Tízezer gyümölcs és borászati gazdaság, 10 ezer állattenyészet. A gazdaságok 16%-a kisebb, mint egy hektáros, tehát ez kb. akkor, mint egy kert. A gazdaság vezetők 20%-a több, mint 65 éves, és csak 16%-uk fiatalabb, mint 40 éves. És a mezőgazdasági felület 40%-ának a meredeksége több mint 30%-os, tehát ez egy nagyon jellemzően hegyi vidék, és ezen kívülően, ezen túlmenően nagyon nagy a melléktermelők aránya, hiszen csak mezőgazdaságból nagyon nehéz megélni, további be, ö, bevételekre van szükség. Hogyha megnézzük az átlagos gazdaság méretét, akkor 1,1 hektárral a borászati gazdaságok mérete nem túlságosan nagy, a gyümölcs termesztések, a gyümölcsgazdaságok mérete 2,5 hektáros. Ez sem túl nagy, és a zöld terület pedig 7 hektár. Ha meg megnézzük a területeket, és jól tudjuk, hogy 740 ezer hektár termőföld van dél ez 290 ezer ebből az érintett terület, akkor látjuk, hogy a mezőgazdasági felhasználási terület 200, ebből csak 230 hektár, ebből egy bizonyos rész legelő, mezők, 27% gyümölcsös, csak 8% és 2% a szőlészet, borászat, és csak másfél százalék a szántóföld. 99%-ban termőszövetkezetekbe szervezett a termelés, ezért is e szövetkezetek alkotják a címét az előadásomnak. Ezek a döntőek a jövőt tekintve is, sok kis, kis gazdaság túlélését, vagy nem túlélését jelentik, áll vagy bukik ez a termelő szövetkezeteken. 2500 tagja van az én szövetkezetemnek, kb. 200 millió kilogrammot tejtermeléssel, a legkisebb ezek közül a 15 taggal bíró szövetkezet. Dél-Tirolban 4800 tejüzem van, amely 400-622 ezer kg termel, tehát ha a nagy francia és német tejüzemekhez képest ez egy elég szerény mérték. 23%-a a gazdaságoknak kevesebb, mint 10 tejelő tehénnel bír, és csak 5%-uk a gazdaságoknak olyan nagyobb gazdaság, ahol több mint 50 ö, tehén van a listálóban, ezeket már mi nagy üzemeknek tekintjük, holott Európa sok részén ezek még mindig csak kis üzemnek szállítanák. Ez a 23 százalék, amely ilyen kevés tehénnel bír, azzal is kiemelkedő, hogy minden tehenet névről ismer a gazda, és az egész életét velük éli le, úgymond. Tehát az ilyen kis gazdaságokban nagyon erős az érzelmi kötődés is a, a, a gazda és az állatai között. Ám az elmúlt 20 évben 25%-a elveszett ezeknek az üzemeknek. Túl kicsik voltak a túléléshez, és a nagy ö, a, a magas tej kifizetési árak ellenére sem tudtak túlélni. Ugyanakkor a termelés kb. 60%-kal nőtt üzemenként, tehát a túlélésnek a kulcsa az volt, hogy kb. 80 ezer kiló tej hozamot hoztak ki, tehát emelkedett a termelékenység úgymond. 2%-a az a gazdaságoknak bio üzem, igen kicsi tehát az arány, főleg Olaszországra szállítanak, az olasz piac tudnilik, bár nagy, de a bio fogyasztás a többi európai államhoz képest viszonylag korlátozott Olaszországban. Itt a sötét görbe az elmúlt 25 évben mutatja a gazdaságok számát 6500-ról jelentősen csökkent, ugyanakkor 28%-kal kellett növelni a termelékenységet ahhoz, hogy túléljenek az üzemek. de hát a termelékenység nem nőtt olyan mértékben, ahogy csökkentek, csökkent az üzemszám. Itt látjuk a költségeket, a a, együtt ezt az ábrát a Dél-Tiroli Parasz Szövetséggel együtt készítettük el. Az elmúlt három évben ben, látható, itt hiányzik egy szám, tehát látható, hogy körülbelül hogy hogyan voltak a kiadások, bevételek nagyjából egyensúlyban. Bal oldalon látjuk a tejárakat. A Dél-Tirolban a áfából együtt nőtt ugyan 23%-kal, tehát ez lehet, hogy európai összevetésben egy nagyon magas tejár, ám a, a hegyi területeken, e nagyon nagy ráfordítások mellett ez az á, tejár bizony, átvételi ár bizony, hát éppen hogy csak elfogadható. 7,8 cent, ami hiányzik a sárga oszlopból, ami állat eladásokból származó bevétel, itt nem látszik, illetve látják 60 cent a ráfordítás, 12,4%-a leírt költségek mértéke. Látható tehát, hogy összevetésben 1,5 centes profit van, tehát voltak éppen inkább csak a költségeket kerülnek kitermelésre az egész rendszer mérése alapján. Nagy haszon tehát nincs. Itt látják a, a tehegyi, hogyan történik a hígterületeken a tej begyűjtése. Képzeljék el, hogy nap mint nap így gyűjtjük be a tejet a termelőktől. Csak az én szövetkezetem naponta 4000 kilométert kell, hogy megtegyen, ezer megállóval a, a begyűjtő teherautó flotta, és egyszerűen nem lehet jobban racionalizálni a tejbegyűjtést a kis széttaprozott gazdaságok miatt. Ha két-három napig gyűjtenék a tejet, ahhoz komoly beruházás volna szükséges, hogy a tejet árulni tudják a gazdák. Tehát két-három napig nem tud, sem tudják gyűjteni a tejet a gazdák sok helyen, ezekkel nap mint nap begyűjteni. Ez persze abszolút friss tejet hoz a piacra, de a ráfordítás nagyon jelentős. Most beszéljünk az erős pontokról, illetve a kihívásokról. Bal oldalon látjuk, hogy mik az előnyei ennek a szövetkezeti rendszernek. Hála Istennek, 90%-a a tejnek, sajt, mascarpone és egyéb nemes termékek bekerül felhasználásra. Ez e, jó minőséget is fémjelez, és egy erős regionális piacot biztosít. Nem magától értetődő persze, hogy regionális szinten a teljes termékpaletta elérhető legyen. Európában sok helyen nincs is erre lehetőség, hogy egy-egy térségben a teljes termékpalettát fent tudják tartani a tejtermékekből szövetkezeti rendszerben, ahogy elmondtam, szerveződünk, és a szövetkezetek plusz szolgáltatásokat is kínálnak, tanácsadás, minőségbiztosítás, továbbképzés, érdekképviselet. Mindezt tehát olyan szolgáltatás, amelyet az egyéni gazda nem tudna nyilván magának megszervezni. Ami a kihívásokat illeti, a jobb oldalom, először is az élelmiszerkereskedelem követelményét kell látni, fenntarthatóságot követel meg a beszállítóitól a kiskereskedelem. Tehát a fenntarthatóság ugyanakkor nagyon sok félelmet okoz a gazdák körében. Azért fél a gazda a fenntarthatóságtól, mert magas költségekkel együtt ez a követelmény sok esetben el tudják képzelni, hogy a városban a fogyasztó egy nagyon romantikus képet alkot a, a vidéki gazdaságról, miközben a gazda meg kell birkozzon a fenntartható termelés minden terhével. A hegyi területeken az adaptáció a sok kis gazdaság szempontjából nagyon-nagyon bonyolult. Több ezer gazdát kell meggyőzni, meg kell találni a forrá, anyagi forrásokat mindenhez, és viszont gyorsan kell cselekedni, hogy igazodni tudjanak. Sok esetben nem egyszerű egy 70 éves gazdát meggyőzni a fenntarthatóság újabb és újabb kihívásairól, és rávenni, hogy beruházásokkal éljen, hogy ehhez igazodni tudjon a gazdasága. Holott mindannyian tudjuk, hogy bizony alkalmazkodni kell. A létfontosságú a kis gazdaságok jelenléte a vidéki, a hegyi területeken, nem csak a turistáknak, a sí, síelőknek fontos, hogy egy szép ápolt tájon mozoghassanak, hanem maguknak a gazdáknak is, hogy megműveljenek minden megművelhető kis területet. Ezt persze mi szívesen látjuk, akik ott nyaralunk, ám ott az emberek meg is kell éljenek ebből a szép tájból, és ezt nem mindig könnyű megszervezni. A kis gazdaságok tehát nagyon sok közjót hoznak létre, nagyon sok önkéntes munkát is végeznek, tehát a helyben élő kisgazdaságok ilyen fontos, nem nagyon fontosak, a társadalom szövetét tartják fenn. A szövetkezet egy felvételi kötelezettséggel bír, ezért korlátozott a tervezési rugalmassága és a piaci reagálási lehetősége is. Ez önmagában némi gondot jelent. Mi nem mondhatjuk ezt egy magán teüzemnek, nem úgy mondhatjuk azt, mint egy magántejüzem, hogy eddig vettük magától a tejet, most meg már nem vesszük, mi mindig át kell vegyük a tejet a tagjainktól. És, mint mondottam, a begyűjtősi költségek önmagukban sokkal magasabbak, mint máshol a hegyi területeken. A szövetkezet tulajdonosai a gazdák maguk, ez pedig azt jelenti, hogy ha sokszor a tulajdonosok sokszor rövid távú elképzelésekkel dolgoznak csak. Az, hogy 5 meg 10 év múlva mi lesz, azt elég nehéz, arról elég nehéz meggyőzni a gazdákat, nem jelenik meg a, a úgymond a képernyőjükön sokszor. Hogyha megvizsgálom a saját szövetkezetemet, a legnagyobb 2543 taggal, a miénk, évente 2-3 százalék a fluktuáció a tagok között, ez nem tűnik soknak, ám elég sok üzemszámot jelent 10 év alatt, és a jövőben is folytatni fog ez a csökkenő tendencia a tagságban. Itt egy kis képen mutatom be a termékpalettánkat. A, az egyik gyenge pontja a szövetkezetnek az export terület. Gyengék vagyunk az exportban, nincs meg az átütő ereje a szövetkezeteknek, csak 13 százalék, amit exportálunk, ebből 25 százalék csak a nem EU országokban menő export, 75 az EU-n belüli export. Ezek a számok önmagukban problematikusak, úgy először is a termelés Kínában nagyon nehéz beegyeztetni, a termékeket Brazíliában is nehézségeink vannak, a tanúsítványokkal, gyakran például Japánban az elmúlt időszakban is voltak dokumentációs problémák, és Indiában például. És a vám eljárások nehézkesek, és ebből a szempontból Kínába a legnehezebb talán szállítani. Utolsó diámhoz értem, hogy be is tartsam a rám szabott időt, vannak olyan üzeneteim, amit szeretnék megfogalmazni önöknek, tisztelt képviselők. Egyrészt az, hogy a tejgazdaság, a hegyi területeken folyó tejgazdaság számára egy külön operatív programot kéne bevezetni, vagy egy operatív megjelenteni, ahogy a gyümölcs és zöldségtermelést is, ám úgy, hogy a tagállam is kötelező társfinanszírozással éljen. A harmadik piacokon való megjelen, harmadik országbeli piacokban való megjelenéshez pedig több segítséget kérnénk, a bürokratikus, illetve állategészségügyi előírások betartása, illetve azok dokumentálása tekintetében kellene segítség, hogy át tudjuk ezeket az akadályokat. A produkt, a termék innováció, marketing tekintetében is fontos volna a segítség, mert hogy a szövetkezetek sokszor nem legnagyobb ahhoz, hogy, legnagyobb ahhoz, hogy igazán jó marketing munkát végezzenek. Tehát a ráfordításon oldalon is jelentős tényező ez. És nagyon nehéz itt beruházásokról meggyőzni a gazdákat, hogy, hogy a fogyasztó információra, kommunikációra komolyan költsenek. És, és fontos, hogy a modern fogyasztás igényehez igazítsuk a költségvetésünket, a fenntarthatóság jelentős költségeit sok esetben a kis, sok ezer kis gazdaság nem tudja megfizetni önállóan. Köszönöm a figyelmüket, szeretném a pontokat a figyelmükbe ajánlani, amelyeket a végén elmondtam, hiszen a következő években szó szerint a strukturált hegyi területeken folyó struktúrált kisgazdás, kisgazdaságok túléléséről van szó, ezeken áll vagy bukik. Köszönjük szépen Zampieri úr, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk meg, hogy mi történik önöknél, és azt gondolom, hogy az a szerencsénk, hogy a tiroli térségben vannak termelőszövetkezetek, azt gondolom, hogy Ezekkel a javaslatokkal tovább lehet elősíteni a szerepüket. Most pedig haladéktalanul meg is adom a szót Irvine úrnak, aki az Ulsteri Gazdaszövetség tejtermelő ágazati elnöke. Ön is 15 percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan láthatják, William Irvine a nevem. Észak-Írországban egy tejgazdálkodást vezetek. 140 tehenet tartunk, és a termékünket Dél-Írországban dolgozzák fel. Egy rövid előadást fogok most tartani önöknek az észak-írországi tejgazdálkodás helyzetéről, illetve a második részben a teiparról fogok önöknek beszámolni, ami elsősorban szövetkezeti alapú. Nézzük az előadásomat. Ahogyan tudják önök is, a Brexit tárgyalások haladnak a maguk útján, és közeleg az időpont. Azonban nagyon frusztráló volt az gazdálkodók számára, illetve a feldolgozóiparban dolgozók számára, hogy a Brexit milyen új időszakot hoz majd az életünkben, hogyan fog működni a helyszínen. Az elkövetkező három hónapban remélhetőleg megállapodunk, és reméljük, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió parlamentjével is megállapodik, és a Westminsteri Parlament is megszavazza ezt a megállapodást. Nagyon sok érdekelt felet érint ez az elkövetkező hónapokban. Ezen a dián láthatják a különböző kereskedelmi forgatókönyveket a Brexit után. Nagyon nehéz olyan megoldást találni, ami mindenki számára jó hiszen mindkét oldal nagyon erős érvekkel állt elő, de a politikusok feladata, hogy ezt a megállapodást megkössék, mi pedig azt reméljük, hogy a mezőgazdaság, a tejgazdálkodás szempontjából olyan megállapodás lesz ez, amelynek köszönhetően a termékek továbbra is könnyedén átléphetik a határt. Az egyik olyan probléma, ami eléggé fontos számunkra, ez az a védőhálóval kapcsolatos megállapodás, ami Észak-Írországgal kötendő, és ez pedig egy módja lehetne annak, hogy biztonságban érezzük magunkat az új megállapodást követően. A probléma azonban az, hogy az Európai Unió, az Egyesült Királyság más-más álláspontot képvisel ezzel kapcsolatban, és azt reméljük, hogy olyan megállapodás születik majd, amelyel a folyamat haladhat a maga útján. Hogyha nem lesz egyáltalán megállapodás, akkor a VTO keretébe lépünk át, ez pedig nagyon nehéz lesz. Először ugyanis, legalábbis először, egy idő után ez működni fog, de azt hiszem, hogy ez a tejgazdaságokat, illetve a mezőgazdaság élelmiszeripari vállalkozásokat eleinte legalábbis mindenképpen meg fogja rázni. És miközben zajlik ez a folyamat, az észak-írországi belpolitika megakadt, ugyanis a Stormonti kormány már több mint 600 napja nem ülésezett. Ez nagyon sajnálatos, ha mondhatom így, és olyan szakaszban léptünk, amikor ugyan nagyon kemény hangot kellene megütnünk, a politikusaink nem támogatnak ebben. Hogyha tovább haladunk, a kifizetéseink, a támogatásaink az elkövetkező két évben, tehát 2019-2020-as időszakban még folytatódnak, majd pedig ezeket a következő hét év során ki kell majd vezetni, és egy új támogatási rendszer fog érvénybe lépni, ami a kizöldítéshez kötődik. Azonban megnézzük, hogy az egyes gazdaságok szintjén ez hogyan működik. Az egyes gazdaságokra jutó kifizetések a tejgazdaságok legalább 50%-a esetében a legfontosabb jövedelemforrás. és fent kell tartani valamilyen módon a támogatási rendszert ahhoz, hogy működhessen az ágazatunk. Aztán az Írországgal való határ kérdése, ez egy óriási problémát jelent, ugyanis 310 mérföld hosszú ez a határvonal, 30 ezer ember napi szinten lépi ezt át, a kisvállalkozásoktól származik, a, határokon, a határon áthaladó kereskedelem 80%-a, élelmiszeripar 40%-a, élelmiszeripari kereskedelem 40%-a, és rengeteg tej halad át ezen a határon, gyakorlatilag az észak tejgazdaságokból származó tej átlép a határon, Írországba kerül, ott feldolgozzák, majd európai termékként kerül forgalomba világszerte. Az északír tej 26%-a Írországba kerül át, ott feldolgozzák. Ez az tej tejellátásnak a 9%-a. Csak szeretném kiemelni, hogy az egyik nagyon jól ismert ír tejszínes likőrhöz szükséges tejtermék ötször lépi át a határt. Szeretném elmagyarázni, hogy Észak-Írországban hogyan haladt, hogyan jutottunk el ebbe a szakaszba, ahol most tartunk, hogyha megnézzük az elmúlt húsz évet, a grafikon felső részén láthatják azt, hogy Kína, Új-Zéland, India rengeteget terjeszkedett, az Amerikai Egyesült Államok szintén, majd pedig ott látjuk az ábra alján Németországot, Írországot, Franciaországot, Egyesült Királyságot, a növekedésük az visszafogott volt, vagy éppen seggel csökkenés volt tapasztalható. Az Egyesült Királyság tejipara csökkent, ennek köszönhetően pedig az északír gazdálkodók kvótákat vásárolhattak fel ebben a húsz évben. És ennek az extra termelésnek a nagy része feldolgozóiparhoz jutott, hogyha megnézik a grafikon fenti vonalait, ez az, é, az ír termelést mutatja az évek során, az alsó vonal pedig az északír termelést, és azt látják, hogy Észak-Írországban nincs különösebb változás a termelési mennyiségben, szemben az írországival, ahol pedig elsősorban tavasszal és nyáron növekszik meg a termelés. Itt pedig Észak-Írország termelési profilját láthatják, körülbelül 2,3-2,4 milliárd liter tejet állítunk elő. Hogyan lehet tehát hogyan tudják az ír termelőszövetkezetek megbírkózni a Brexit helyzetével. Észak-Írországon belül elsősorban szövetkezeti feldolgozók tevékenykednek, a Deafarm az egyik, amely az észak-írországi tejkészletnek a 30%-át dolgozza fel. Elsősorban termeléssel foglalkozik, termelésük 80%-a pedig közvetlenül az Egyesült Királysági piacra kerül. Valószínűleg tehát ők fognak lehető legjobban megbirkózni a kemény Brexittel, hogyha ez történik meg. Ott van a Glambia cheese, elsősorban sajtot termesztenek, az északért tejkészlet 11%-át dolgozzák fel, egy amerikai céggel is együttműködnek, és a termékeiket elsősorban Európába és azon túl is exportálják. Lakeland Dairies jelen pillanatban az északír tejkészlet 28%-át kezelik elsősorban tejet és a vajat exportálnak világszerte és összefonódási megállapodás zajlik a Lack Patrick szövetkezettel, amely szintén 28%-át kezeli az északír tejkészletnek. A többi szereplő pedig tulajdonképpen a tejkészlet kisebb százalékát kezelik, elsősorban sajt alapú, tejszín alapú termékeket állítanak elő, mint például az Arivo és a Glambia által előállított termékek, illetve nyersanyagok pedig kisebb százalékba jutnak a kisvállalkozásokhoz. Nézzük meg még egyszer a Lakeland szövetkezet helyzetét. 1990-ben jött létre két kisebb szövetkezet összefonódásával, majd pedig 1994-től kezdődően a tejpiacra lépett az egész Egyesült Királyságban, és a vállalatok innentől kezdve közvetlenül a gazdálkodóknak fizettek, innentől kezdődően pedig a Lakeland Észak-Írországban már a gazdaságokon kívül is vásárolhatott tejet. 2002-ben felvásárolta a Bailey Foods telephelyét és tejkészletét is, eredetileg ez egy Goldenville telephely volt, a Kerivel fonódtak össze, és innentől kezdve pedig a telephely megvásárolható volt. 2002-ben a Lakeland a Nestlé omai telepét és tejkészletét is felvásárolta, a gyárat bezárták, a tejkészletet megtartották. 2003-ban pedig a Pritchett telephelyet vásároltuk fel, illetve a tejkészletet. Rengeteg beruházás történt ezen a telephelyen majd 2015-ben összefonodott a Tynep Manchem egy ö, olyan szövetkezet volt, amelybe a Lak Patrick szövetkezetnek volt tagja, és egy összefonódási megállapodás révén pedig gyakorlatilag egyhangulag zajlott le a két szövetkezet összefonódása. De azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen probléma nem lesz. A Lakeland Panbridge-ben is egy tevékenységet folytatott, ami elsősorban feldolgozói kapacitást jelentett. Tehát a Lakeland Lakpatrick tejszövetkezet a Lakelandben 2500 tejtermelő dolgozott, 1,2 milliárd liter tejet állítottak elő évente, a Lakpatrik pedig 848 termelőt 570 millió liter tejet jelentett, most pedig most már egy jelentős tejágazati vállalkozássá változott, nagyon komoly a Lakprat Patrik Észak-Afrikában nagyon komoly márkával rendelkezik, az LP tejporral, illetve tápszer, gyermektápszert is előállít. Egy 40 millió font értékű szárító, telep, szárító üzemet is, tejszárító üzemet is létrehoztak. Ez azt jelenti, hogy Észak-Írországban most már elegendő kapacitással rendelkezünk, hogy az Észak-Írországban előállított tejet ott is dolgozzuk fel. Október 23-án a javaslatot beterjesztették a részvényesek, illetve a résztulajdonosok felé, most már 3200 tejtermelő gazdáról beszélünk, és 1,8 milliárd liter tejről. Úgyhogy ez valóban a tejiparnak egy nagyon jó, meggyőző története. A tulajdonosok, az eredeti Lakeland eh, tulajdonosok tulajdonában áll a üzem, illetve a szövetkezet 73%-a, a lakpatrikosok kezében pedig 27%-a. A Lakeland Dairies Észak-Írországban 225 embert foglalkoztat a Newtown Worthy telephelyén. Az elmúlt öt évben 27 millió fontot fektettek be, elsősorban határokon átnyúló szövetkezeti tevékenységet folytatnak, az export értéke pedig 170 millió font évente, elsősorban közel-kelet, Afrika, ázsiai, csendes-óceáni piacok tekintetében. Elnézést kérek, Irvine úr, most már fejezze be, legyen olyan kedves, mondja az elnök asszony. Ami pedig az ellátási lánc kihívásait illeti, 24, 29 font per liter volt a gazdaságokon fizetett ár, tehát a nyers tejér fizetett ár, azt szerettük volna, hogyha ezt a gazdaságok szintjén sikerül megemelni. Ami pedig a Brexit összefoglalóját illeti, Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mezőgazdasági termékek, főként a teipari termékek a továbbiakban is áthaladhassanak határon. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon köszönöm Irvine úr, mondja az elnök asszony, köszönöm az előadását, és szeretném köszönteni itt két látogatói csoportot a teremben. Az egyik Vitema úr vendégei, Üdvözöljük őket itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Nagyon remélem, hogy a ma délutáni vitáink érdekesek lesznek Vitema úr meghívottjai számára, illetve Hozling úr is meghívott egy csoportot. Igen, most érkeznek illetve most érkezett Hozling úr, a vendégei is már itt vannak a teremben, őket is szeretném üdvözölni, üdvözöljük az önöket, mindkét látogatói csoportot, és azt remélem, hogy érdekesnek tartják majd a ma dél, délutáni vitát itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Kérdések és válaszok következnek. Először is Savar Santos úr kap szót, parancsoljon. Obrigado, Sr. Presidente, cara amiga. Elnök asszony, tisztelt kollégák, mindenek előtt szeretném üdvözölni az előadóinkat, rendkívül érdekes előadást tartottak. Különösen azzal kapcsolatban, amit Zampieri úr mondott, lenne néhány észrevételem a hegyvidéken történő tejgazdaságokról beszélek. Én az Azori-szigetekről származom, ott vulkáni hegyvidék található, és ott bizony a termelés nehézségekbe ütközik. Ezért nagyon érdekelt az ön előadása. A mi régiónkban a szövetkezetek nagyon hatékonyan védik a gazdák érdekeit, és így az egyéni gyengeségekből valójában kollektív erőt kovácsolnak, és sikerült ezért az Azori szigeteken ezen termelésnek fennmaradnia. Az alacsony árak és a teipari termékek iránti bizalomvesztés különösen érinti a legkülsőbb területeket, mint az Azori szigeteket. Nagy a földrajzi távolság a piacoktól, és ezért nagyon is indokolt, hogy külön támogatásokban részesüljenek ezek a régiók. Rendkívül fontos időszakhoz értünk, most tárgyalunk a kap jövőjéről. Szeretném megismerni az önök véleményét arról, hogy a jelenleg aktuális jogalkotási javaslatokat önök hogyan értékelik? Szerintük, önök szerint ez hogyan tud a teipari kihívásokra választ adni? tiene la palabra. Köszönöm szépen, most pedig Rasson úr kap szót. Két perc. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük az előadóknak is az előadásokat. Sokat hallottunk az ír tejtermelésről, de a francia és a francia tejtermelés és más ágazatok is komoly nehézségekbe ütköznek, és a termelés fenntarthatósága is megkérdőjeleződik. 10 millió euróba kerül évente, hogy a termelőkre nyomást gyakoroljanak a kereskedők, azaz évente az EU-ban 10 milliárd eurót költenek erre bizonyos szakszervezetek szerint. A nagyiparok a nagyipari vállalatokat így támogatják, és mi azt látjuk, hogy a kap valójában csak az óriás vállalatok érdekeit képviseli, nem pedig a termelők érdekeit. Amikor jó állapotban van a teltermelés, akkor a gazdák az egyedüliek, akik veszteséggel dolgoznak. Ezt hallhatjuk a gazdák köreiből. Ami a szakmai szervezeteket illeti, még messze nem érik el azt az árat, amit ők ö, szeretnének elérni, és azt kérik a szakszervezetek, hogy a termelői szervezetek legyenek függetlenek a nagyvállalatokhoz képest. Önök erről mit gondolnak, ami a hegyi teipari gazdálkodásokat illeti? Vannak, akik azt követelik, hogy tartsák meg egy bizonyos szinten az árakat a hegyi tejtermelés tekintetében. Ami a tejkvóták végét illeti, ez komolyan kihat a termelési költségekre, ez bizonyos számítások szerint 50 eurócent milliliterenként, miközben a támogatás 60 centtől érvényes csak. Köszönöm szépen. Szúria szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a két előadónak az előadásokat. Mind a kettő helyhez ugyanaz a kérdésem volna. Milyen magas egyrészt Dél-Tirolban a kiegyenlőtő kifizetések a zöld területeken hektáronként az első pillérből való tétele, ugyanezt kérdezném Észak-Írországgal kapcsolatban is. Németországban néhány évvel ezelőtt a zöld területeket egy bevették a szántóföldekkel 1,6 milliárd euró, tételben, és ez nagyon jót tett a tejtermelőknek, hiszen a tejtermelés főleg mm, mező, legelő zöld területen folyik. Dél-Tirolban mit lehetett tenni? El tudják képzelni, hogy például hogy a magas szállítási költségekre vonatkozóan külön pótlékot fizetnének, hogy egy kicsit kiegyenlítsék ezt a hátrányt. És nem tudom, hogy egyetérte velem, mi szerint a túlzott előírások például az állatvédelem tekintetében a kisvállalatokat sokkal jobban sújtják, mint a nagyokat. A nagyvállalat lényegesen könnyebben tud ilyen, ilyen követleményeknek megfelelni, például a Bajorországban. Nagyon sok hegyi üzem gazdaságot be kéne zárni, hogyha a kifutók méretét nem tudnák megnövelni, mert nincs elég pénzük rá. Tehát fontos, hogy az intézkedések figyelembe vegyék ezeket a sajátságos körülményeket. Szampera úrnak pedig köszönöm azt a világos kijelentését, hogy a termelőszövetkezetek túlélése jelenti a kis gazdaságok egyetlen lehetőségét, Magyarországban is hasonló a helyzet. Hogyha ezek a szövetkezetek nem működnének, akkor bizony nagyon sok kis gazdaság már rég bezárt volna. Ezért tartom szükségesnek, hogy a, szövetség, a szövetkezeteket erősítsük, mert ezek jelentik a túlélési lehetőségét a kis gazdaságoknak. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit és köszönöm a kollégának, hogy helyen belépett megint ez képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekelne, hogy ezen két előadás miért ide tartozik, hiszen ami az északír Brexit kihívást illeti, az egy eléggé specifikus kérdés, plusz egyéb nyomások is helyezkednek erre a területre. De ami a hegyi kisgazdaságok helyzetét illeni, két kérdésem lenne. Az egyik, a háztartások bevétele milyen arányban jön a tejtermelésből. Hogyha ilyen kicsik ezek a gazdálkodások, természetesen ez az ökoszisztémának nagyon fontos részét képezi, de nem tudom, hogy ez mennyire fontos a bevételek szempontjából. Hogyha ezzel kapcsolatban adatai vannak, azt szívesen meghallgatnám. A második észrevételem az előadásában elhangzott, hogy a gazdák nagy százalékban több mint 60 évesek. Van egy új nemzedék, amely folytatja ezt a munkát, folytatja ezt a tevékenységet. Hogyha jól értem, akkor nincsen ilyen. Ezért a kérdésem az, hogy önök milyen rendszert tudnának bevezetni, bevezetni arra, hogy bátorítsák a fiatalokat, hogy ilyen nagyon nehéz körülmények között tovább vigyék a gazdálkodást. Ami az északír helyzetet illeti, egyetértek Irvine úrral, valóban szeretnénk látni, szeretnénk, hogyha a tejfeldolgozás ugyanúgy folytatódna, mint ma, tehát ne legyen határ, nincs, ne legyen semmilyen szabályozási korlát erre. Elhangzott, és egyetértek, hogy egyfajta politikai vákum van Észak-Írországban, hogy nem képviselik önöket. És ezen a héten sokat tárgyalnak a Brexitről, és hogy mi a jövő. Ön szerint a tejtermelők nehézségei, vagy mondjam így, az északír egyszerű emberek érdekeit képviselik-e a Brexit tárgyalásokban, mivel mi itt a parlamentben tudunk arról, hogy milyen gondokkal küzdenek. Én az Észak-Írországi határ másik oldaláról szeretném elmondani a véleményeket, de mindenképpen szeretném, hogyha tudnák, hogy az önök hangját meghallgatjuk. Poseł <clears throat> Andriu, képviselő. Köszönöm, elnök úr köszönjöm a két előadónak is az elhangzott példákat. Lenne egy mellékkérdésem Zampieri úrhoz, ami a hegyvidéki tejtermelést illeti. El tudnám mondani, hogy a kompenzációs támogatások mikortól érvényesek, és hogy elégségesek-e, figyelembe véve, hogy itt milyen korlátokról beszélünk. Ami pedig a szabályozás kérdését illeti. Azt, mond, azt kérik, hogy a tej közös piac ugyanúgy működjön, mint a gyümölcságazatra vonatkozóan. Nos, a stratégiai tervben kellene megvizsgálni, hogy a bor, a gyümölcs, zöldség, az olívaolaj, hogy ezt a tervet ki lehetne bővíteni más kérdésekre. De itt a fő kérdés az az, hogy megfelelő kapacitással rendelkezzenek európai szinten, és itt a bizottság az illetékes, arra, hogy az európai szintű válságokra választ adjanak. A KPS 2019 2020 as cikkeit túlságosan későn aktiválták, és ez nagyon komoly költséggel járt. A bizottság felé a kérdésem az lenne, hogy mennyibe kerül nekünk ez a válság? Felmértéke, hogy jelenleg mennyibe kerül nekünk ez a teipari válság. Azt gondolom, hogy itt a lényeg az, hogy a bizottság egy válságkezelési eszközzel rendelkezzen, amely megfelelően rugalmas és eléggé aktív. És így ez fontos eszköz lehetne, hogy adott esetben a piacról gyorsabban lehessen kivonni termékeket, mint korábban magán vagy állami tárolási eszközökre van szükség, és például a határokon is kontingensekkel, jogosítványokkal és bizonyítványokkal, import-export bizonyítványokkal lehetne erre hatni. Ezen eszközökkel lehetne a bizottságnak lehetővé tenni azt, hogy adott esetben lépjen, mégpedig hatékonyan, és így kerüljük el azt, ami a múltban már megtörtént. Szeretnék köszönetet mondani. Amikor az egy- együttműködésről beszél, valóban egyetértek, hogy az egyik kulcskérdés a kisgazdálkodások jövője szempontjából, és ez már a közös piaci szervezetekről szóló jelentésbe be, is be fog kerülni. Köszönöm, Ágnyó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én csak Észak-Írországra koncentrálnék hozzászólásomban. Elmondta 30 ezer át, határátlépés történik, szállítás Írországgal, Írköztessággal. Ez, hát mi Dartfordnál a Temze folyón tíz évvel ezelőtt meg kellett állni egy határon, hogy vámot, hídvámot fizessenek. Most simán át lehet menni, és a egy kamera figyeli az átlépés, utána kell megfizetni, kiküldik a számlát. Nem tudom, én lehet megoldani ugyanígy megszervezni. Például, ugye, hogy például Detroitban, a kanadai határon, és államon mennek át a hídon a teherautók, nem állítja őket senki, utólag fizetik meg a vámot. Van erre technológia, nem tudom, miért lehetne itt bevezetni. Azok, akik bevezetik, lehetek engedélyezett gazdasági szereplők nevét viselhetnék, bármilyen státuszban, és szúrópróba például ellenőrizhetnék őket, csak úgy, mint hogy ahogy a gazdáknál a, a kifizetéseket, a támogatásokat is ugyanilyen arányban ellenőrzik szerűen. A normák kölcsönös elismerése is hasonlóan folyik az EU-n kívüli országokkal, miért ne lehetne ugyanígy megszervezni Észak-Írország és az Írköztárság között a standardek kölcsönös elismerését. Ezek a problémák nem megoldhatatlanok egyáltalán. Igen. Flanagan képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm a két előadást. Az egyik nagy kihívás, ez amivel szembe kell nézzünk, a társadalom egészen, nem csak a mezőgazdaság, az élelmiszer termelői, akik gondoskodnak a magas minőségű értelmiségről, megkapják a megfelelő fizetséget ezért a munkáért, megélhessenek ebből. Egyik módja annak, hogy ezt lehetővé tegyük, a szövetkezetek létrehozása, az, hogy összeszervezik az embereket, termelőket, és sikeresé teszik a termelést. Korábban szóltam erről a szakbizottságban, olyan vállalatok, mint a Glambia esetében felmerül a kérdés. Ugye sokszor a macska, amit behoztunk a házba, hogy egeret fogjon, végül megeszi a gazdáját, olyan nagyra nő. Hát itt is ezek a vállalatok persze nagyon hasznosak lehetnek, és lehet, hogy jó árat érnek el egyesek számára, de hogyha utólag egy milliárd euró a pénzüknek Luxemburgba teszik, ahol nincs is alkalmazottjuk, és ahol az adó számlájukat csökkentik, hát akkor azt kell mondjam, hogy ez a pénz elveszett Farmana, Monahan Kevin és más megyék számára, ahova pedig szánták sokszor dicsérték ezt a modellt itt, de hát ez a pénz valahonnan jött, és, azóta, és aztán Luxemburgban eltűnik valamilyen fantázia cégeknél, ahol nincs is alkalmazott, senkinek nem tesz jót. Hát mindenképpen olyan emberek látják használt, akik soha életükben nem pucoltak ki mondjuk egy istálót, ebben biztosak lehetünk. Köszönöm, Beiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, queria, antes de mais, agradecer Eh, aos palestrantes as vossas Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az előadásokért, és néhány kérdést szerettem volna feltenni. Ebben az összefüggésben ezt nagyon érdekesnek tartom, ugyanis olyan mezőgazdasági szövetkezeti modelleket láthatunk, amelyek célja, hogy a gazdálkodók helyzetét megerősítse, a gazdálkodók pozíciáját pozícióját, ami az ellátási láncban a leggyengébb pozíció. A hegyvidéki területek különleges problémákkal, nagyon sajátos problémákkal eh, szembesülnek, az Azori szigeteken például a gazdálkodóknak 8 centet fizetnek a tej literéért. Nagyon fontos tehát, hogy ezek a szövetkezeti modellek meg tudják erősíteni a mezőgazdasági termelők helyzetét, ha van például az ártárgyalásokba való beavatkozásnak lehetősége. A kérdés az, hogy hogyan lehet a piacnak ilyetén folyamatai ellen küzdeni, hogyan lehet erősíteni a szakemberek részvételével a, helyzete, a gazdálkodók helyzetét. Jelen pillanatban ugye a tejtermékekről, a tejtermelő gazdálkodókról beszélünk. Az Azori szigetek például egy népszerűsítési programot indított, tejtermék népszerűsítő programot, és Kanadával működött együtt. Esetleg itt egyéb hasonló lehetőségek is volnának. Köszönöm, elnök úr. Ez Irvine-nak a kérdést. Azt mondta, 50%-kal nőtt 10 év alatt a termelés, és ez csatlakozik a téli tej koncepciójához. Kifejteni, hogy milyen alapon sikerült ilyen mértékben növelni a tejtermelést, és ez gazdaságilag fenntartható ön szerint. Második kérdésem ezt az értelői kollégának tenném fel, Szampieri úrnak tenném fel. Két kérdés is volna. Először is, mi a probléma a fenntarthatósággal a dél-tiroli gazdák körében? Jól ismerem a térséget, nem tudtam, hogy hogy a gazdaságon olyan nagyon kéne javítani a fenntarthatóság érdekében. Nem van nagy a kihívás szerintem a bioüzemek semmitjából sem. Másodszorban, hogy áll a helyzet a befektetésekkel? A második pillérbeli beruházásokkal. Dél-Tirol erősen igénybe veszi -e ezt ön szerint? Van-e lehetőség a gazdákat nem csak a tej tárolás, hanem az állat jólét tekintetében is erősebben támogatni, hiszen ez per beruházás, és nyilván a kisváltok számára ez nehezebb, de hogy áll a beruházási támogatások térképe, úgymond a területen?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 Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek itt a teremben. Talán azzal kezdeném, hogy gratulálok a parlamentnek, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, ugyanis nagyon aktuális téma ez, az tejágazat kérdése. Egyrészt a következő kap reform keretében, illetve a Brexit összefüggésében egyaránt kulcsfontosságú ágazat ez. És az is tény, hogy az egymással együttműködő szövetkezetekbe tömörülő gazdálkodók döntő lépést tesznek a volatilitással szembeni ellenálló képességük növelése érdekében. A begyűjtött tej a, begyűjtött, a tejbegyűjtésnek mintegy 64%-át szövetkezetek végzik, a fennmaradó rész azonban nem a szövetkezetek kezében van. A társjogalkotók pedig mintegy tíz évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy tenni kell valamit azért, azért a százalékos arányért, amely nem a szövetkezetek hatáskörébe tartozik. 2012-ben kezdtük meg az úgynevezett tejcsomag kidolgozását, ahol önök a gazdálkodók rendelkezésére különböző eszközöket bocsájtottak, amelyekkel megerősíthetik pozíciójukat az ellátási láncban. Volt egy külön jelentés is, 2016 végén született ez ezzel kapcsolatban, és a jelentés, amely egy független felmérés eredményeit is tartalmazta, azt mutatta, hogy az önök által rendelkezésre bocsátott eszközök változást hoztak az árstabilitás tekintetében, és a tejbegyűjtés biztonsága tekintetében. Ezek az eszközök a következők voltak, az a lehetőség, hogy a gazdálkodók egyesítsék eh, erőiket, és ne csupán termelői szervezeteket, termelői szövetségeket hozzanak létre, hanem hogy kollektíve tárgyalhassanak felvásárlóikkal az árat és a mennyiséget, a leszállított tej mennyiséget illetően egyaránt. Ez nagyon fontos volt akkor is, és most is az, ugyanis valószínűleg ezt figyelmen kívül hagyják, de az Európai Unióban a tejgazdaságok átlagos mérete 28 tehén és 200 ezer tej, liter tej évente. Tehát ez nincs annyira távol attól, amit a dél-tiroli kolléga kifejtett az előbb a régióval kapcsolatban. Önök nagyon fontos szerepet játszottak abban is, hogy a salátajog szabálycsomag megszületett a tavalyi év végén, ami a tej ágazat számára és más ágazatok számára is rendelkezésre állt, valamennyi mezőgazdasági ágazatra kiterjedt különböző eltérésekkel, mint például a kollektív tárgyalás lehetősége, ez a gazdasági termelői szervezetek rendelkezésére áll, akik az ellátást koncentrálják és valóban forgalmazzák is a tagok termékeit. Most pedig már a következő lépésnél tartunk, a kap 2020 utáni reformjánál. Itt pedig a déltiroli kolléga azt is megemlítette, hogy van egy kiváló új lehetőség, ami a tejágazat rendelkezésére áll, illetve a többi ágazat számára is, ahol ez még nem volt lehetséges. Ez pedig az operatív programok kidolgozásának lehetősége. Tudják, hogy már a zöldségágazatban volt ilyen, most már valamennyi tagállam rendelkezésére áll, a tagállamoknak kell dönteniük erről, nem kötelező tehát, de ha az igényfelmérés azt mutatja, hogy van erre szükség, akkor akár a közvetlen kifizetések 3%-át fordíthatják arra, hogy operatív programokat valósítsanak meg egy vagy több olyan ágazatban, ahol erre igényt találtak, tapasztaltak. Ez a lehetőség tehát egy, a bizottságnak a javaslatában szerepel, majd meglátjuk, hogy a parlamenttel és a tanácsal folytatott tárgyalások hogyan zajlanak. Mindenképpen egyébként van már ilyen lehetőség, tehát ez már ott van mindenki számára nyitott. Egyéb elemeket is említett mindkét hozzászóló az előadásában. Nem szeretnék természetesen minden részletre kitérni. A meghallgatás második részében kollégám foglalkozik majd azzal, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban milyen ötleteket lehetne kihasználni, különösen azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozott értéket való, megvalósítani és érvényesíteni a teljes ellátási láncban. Köszönöm szépen. Erről majd később szólunk tehát. Köszönöm szépen, hogy utalt a bizottságban folyó vitára is. Most pedig megadom a szót válaszra a meghívott vendégeinknek reflektáljanak a felvetésekre, illetve az Európai Bizottság kérdésére is. Öt percük van. Olyan sörben, hogy akarják, kérem, vegyük magukhoz a szót. Tisztelt képviselő. Kaptam jó néhány kérdést, remélem, hogy jól lejegyeztem őket. Nem sorrendben fogok rájuk válaszolni, igyekszem összefoglalni őket csoportokba. Először is Éppen ebben az évben ünnepeljük a Wilhelm Raiffeisen 200 éves évfordulót, és a szövetségek a munkájuk során is a, a, a szövetkezeti gondolat megalapítójának jegyében mondhatjuk ki, hogy lényegi fontosságúak a szövetkezetek a kis gazdaságok megélhetése szempontjából éppen a periférikus területeken, ugye két azori területről vonatkozó kérdés is jött, a periférikus területeken, legyenek azok hegyi vagy területek, az egyetlen megélhetési lehetőséget jelentek, nem is profittermelés, hanem a, a költség ö, megtérítésére, ezért kell támogatni, mert senki sem, csak támogatások révén tudnak megélni a területeken forrásokból a cégek, a regionális ö, körforgás is rendkívül fontos. Nálunk például egyharmada a szállításnak, a piacnak a helyi piac. Ez pedig egy erős piac. Itt nem kell keményen tárgyalni, nem kell marketing, meg reklámköltségeket kiadni, mert itt a termékeink helyi szinten ismertek, nem szükségesek tehát a regionális piacon a jelentős marketing költségeket elkölteni. Kaputó úrnak mondom, hogy a olaszul, hogy a földrajzi elhelyezkedés a meghatározó és a lényegi, hiszen a legnagyobb elosztók, kis cégek kvóták alapján dolgoznak, nálunk meg van egy plusz, kis plusz kvóta a hegyi területi státusz miatt, ez némi plusz előnyt jelent, ám nem tudjuk, hogy hogyan mennyiben folytatódik majd ez a megoldás. Bizonyos származási helyről jövő termékek esetében a piac, bizonyos regnes termékem védett a védjegy, és ez rendkívül fontos, hatalmas előnyt jelent tudni, ha ezt, ez a pozíció világosan meghatározható, és a verseny is ez szerint kell szervezni, különben nem is tudnak egyáltalán versenyezni még a világ összes támogatásával sem tudnánk versenyezni pusztán az ár alapján. Aztán a további kérdésekre reflektálva. Volt egy kérdésem a támogatások tárgyában, az első pillérben. Voltak éppen elég kapunk, körülbelül kevesebb, mint 100 euró per hektár a támogatás. Ezért a második pillér rendkívül fontos a kiegyenítési pótlékek és a agrárkörnyezetvédelmi intézkedések rendkívül fontosak, jelentősek számunkra. Az, hogy azok a jogalkotási feltételek, amelyek most megvannak, elégségesek. Nem tudom, mert nem a, a munkaterületem ez. Én a magam a gyümölcsgazdaságban dolgozom, ám az operatív programokkal a tapasztalataim nagyon jók voltak a saját területemen. Jól működött, valószínűleg a tejgazdaságban is jó ez a lehetőség. Feltétel az persze, hogy egy minimális pénzügyi támogatást jöjjön a tagállamból is, különben nem működik a dolog, ezért támogatod nagyon az operatív programokat. És azt is látjuk, hogy éppen ezek a kicsit távoli területeken levő kis gazdaságok kell, hogy erős exporttámogatást kapjanak. Nincs meg az erőnk ahhoz, hogy saját termékeinket forgalmazunk. Kínában is, ugye keveset tudnak arról, hogy mi az a hegyi terület, még inkább arról, arról kevés, mégis hogy hol, van, hol vannak a dolomitok, meg ezek a falvak, tehát ott elég nehéz elmagyarázni, miért vagyunk mi drágábbak, miért nem ehhez kommunikáció, stratégia kell, tájékoztatás, hogy tájékoztassuk a vevőket. Ami fenntartósági problémákat is jelent, mert a hegyi területeken sajnos 80 százalékban istállóban tartják az állatokat. Ha ezt betiltanák, hagyományos istállókat, akkor az katasztrófa lenne, mert nincs pénz átépíteni ezeket. Egyszerűen nincs meg a terület se hozzá. Hogyha mondjuk valaki egy, egy ilyen ö, meredek lejtőn van a gazdaság, egyszerűen nem lehet kiépíteni más ö, területeket. Az állat számára volna életveszélyes, lezuhan a szakadékba az állat, hogyha nem egyszerű tehát meggyőzni a gazdát arról, hogy olyan sok pénzt adjon ahhoz, hogy kifutót építsen. Jól tudom tehát, kb. 400-500 ezer eurót jelent egy új istáló felépítése, még egy viszonylag szerényen ellátott istálóért. Hát ki adja ezt a pénzt, honnan jön ez a pénz, hogy ilyen beruházások valósulnak meg. Még akkor is a generációváltás áll az ajtó előtt, ahol is a fiatalok nem is akarják tovább csinálni ezt a munkát, mert nem éri meg, már így sem. Ezt tehát még nehezebbé teszi a kérdés rendezését. Ez pedig lehet egy kérdés, hogyan élnek túl a gazdák, 80%-ban már nem főállásban gazdák, hanem csak mellékállásban végzik ezt a munkát. Rettenetesen fontos, hogy egy egészséges idegenforgalmi struktúra jön létre, nagyon sokan nyaralnak a parasztházakban, sok gazdag pedig a sí pályákon dolgozik, egymás kiegészítve, tehát ez egy lehetővé teszi a, a háztartás fenntartását. Maga a tejtermelés már nem, a, nem adja a bevétel nagy részét, ezért az idegenforgalom a turizmus lényegi fontosságú. És az is, hogy a perifériába beruházzanak, itt infrastruktúra kell, itt az állam vagy az önkormányzat kell, hogy közbelépjen olyan létesítményeket építve, amelyek a megélhetést lehetővé teszik. Egyébként pedig a támogatási politikában persze a, lehet, hogy kevésé vonzó az állatjólét, meg az állatkifutók építésebb való beruházás vonz, nem annyira vonzóak, de a gazdákat meg kell győzni ezeknek a beruházásoknak a fontosságáról. Ezzel vége az időmnek. Yes, thank you, President. A Köszönöm szépen. Ami azt illeti, hogy mennyire hallják az Egyesült Királyságban, vagy általában véve a mi hangunkat. Négy brit régióban vannak mezőgazdasági szakszervezetek, ők együtt működnek, és hangoztatják azt, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság vagy az élelmiszer láncból termelt pénz, hogy az az Egyesült Királyságban maradjon. Ezt folyamatosan hangoztatják, de nem vagyok nyugodt azzal kapcsolatban, hogy aztán a megállapodás aláírásakor ebből mennyi marad, hiszen az utolsó részletek lesznek a legfontosabbak a megállapodással kapcsolatban. Ami az északír téli tej fenntarthatóságát illeti. Északírországban elég sok a lapos terület, és még mindig takarmánytermesztés az egyik főbevétel, és a tejtermelés aránya valamennyire csökken, ami a téli tejtermelését illeti egyelőre készen állnak arra, hogy egy kicsit többet fizessenek a télen termelt tejet. Aki a tejtermelésben akar maradni, az biztos, hogy el kell, hogy fogadja, hogy a tavaszi termelés a legerősebb, de egyelőre elég jól működik a rendszer, hiszen így fenntarthatóvá teszik a vezetők a meglévő rendszert. Ami a kompenzációs kifizetést illeti, mi is alap kifizetéseken vagyunk, és azok és próbáljuk az egységes kifizetést mindenki számára elérhetővé tenni, de ezt a javaslatot most egyelőre befagyasztották a Brexit miatt. A következő két évben a kifizetések tehát nagyjából ugyanazon a szinten maradnak, és utána, hogy mi történnek, hát azt még egyelőre nem tudjuk. ami a határ technológiai kérdését illeti, a Brexit kezdetétől fogva azt mondták, hogy a technológia fogja megoldani ezt a problémát. Hát, hogyha létezik ez a technológia, nem tudom, hogy tudnak-e róla. Mert amikor mi erről tárgyalunk, akkor nem tűnik annyira egyszerűnek a megoldás, mint amit eredetileg mondtak. Ami a szövetkezeteket illeti, az egyik képviselő úr beszélt egy dél-ír Glenmere szövetkezetről, Glambia egy szövetkezetről, és amikor részvénytársaság alakult, akkor a részvényesek megtartották a bevétel egy részét, ahelyett, hogy azt visszaforgatták volna, és természetesen a Lakeland nagyjából 100%-os tej alapú szövetkezet, és onnantól, hogy lefették a költségeket, és mondjuk bármilyen növekedési költségük felmerült, ezen túlmenően visszafizetik természetesen a gazdáknak, a tagoknak a bevételt, és ez a szövetkezeti működési módszer. Azt mondta valaki, hogy az Egyesült Királyságban 60 év az átlag életkor a gazdák között, Észak-Írországban ez 59 év. Egész Európában az, hogy új gazdák, új tehetségek kerüljenek a mezőgazdasági termelésbe, hát ez nagyon fontos ahhoz, az ők szempontjából nagyon fontos, hogy a bevétel szintje legalábbis megmaradjon, hogyha megfelelő a bevétel szintje, akkor tudjuk a gazdákat ide vonzani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, folytatjuk a meghallgatást, még két előadásunk lesz. Az egyik Domenico Aniciarico egy olasz szövetkezet főigazgatója, majd pedig Van Galen úr mondja majd el az előadását, aki a piacgazdaság szakértője és az innovációs lánc szakértője, aki Wageningenből érkezett. Mindkét előadónk 15 percet kap. Kezdjük talán Anek Kiariko úrral, és kérem, hogy tartsa be a 15 percet. Majd pedig meghallgatjuk a holland kollégát is, kérem. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Dél-Olaszországból érkezem, a nevem Domenico Anichiarico. Azért jöttem, hogy bemutassak egy szövetkezetet a gyümölcs termesztés területén, amelynek hat éve vagyok az elnöke. Még mielőtt a szakmai tapasztalataimról beszámolnék önöknek, szeretném elmondani, hogy mennyire fontos a szövetkezetek szerepe Olaszországban. A mezőgazdasági termelés egy harmada szövetkezeti szinten történik. 740 ezer tagja van a mezőgazdasági szövetkezeteinknek, összesen 4700 szövetkezet, 35 milliárd eurós forgalmat generálnak évente. Ami a zöldség és gyümölcs ágazatot illeti, erről fogunk most beszélni az én szövetkezetem példáján keresztül. Több mint ezer ilyen szövetkezet létezik, 8,7 milliárd eurót termelnek évente. 2017-ben az olasz mezőgazdasági miniszter és az olasz politikai megfigyelő központ adatait használtam itt fel. Most rátérnék az előadásom fő témájára. 2013-ban egy gyakorlati példát szeretnék most elmondani. A piaci tanulmányok után a gránáltalmát azonosítottuk be a diversifikálás szempontjából a gránátalmára gondoltunk. Itt kis mezőgazdasági termelői egységekről van szó, 2,2 hektár az átlag terület, tehát általában már régen meglévő gazdálkodásokról beszélünk, azaz az évek során sikerült fenntartaniuk egyfajta szakmai szintet. Általában családi vállalkozásokról van szó, meglátjuk majd, hogy ennek milyen előnyei és hátrányai vannak. 2013-ban tehát a gránátalmát tanulmányoztuk, és öt másik személlyel hoztuk létre ezt a szövetkezetet, melynek neve Pomgrána. A célja, hogy a mezőgazdasági gazdálkodásoknak támogatásban, tárolásban és a feldolgozásban segítséget nyújtson. Tudják, hogy Olaszország rendkívül sokszínű a terület szempontjából. Mi Dél-Olaszországról beszélünk, tehát az olasz csizmának a sarkáról és a cipőnek a fejéről, ahol a gránátalmát leginkább dekorációs céllal ültették a kertekbe, de senki nem gondolt arra, hogy intenzív módon termesszék azt. Nos, mit is tettünk? A gazda került a mi tervünk középpontjába. Tehát maga a mezőgazdasági termelés. Felmértük, hogy milyen problémái vannak, és felmértük, hogy milyen szolgáltatásra van szükségük a gazdáknak ahhoz, hogy jó minőségű terméket tudjanak előállítani elérhető áron. Majd pedig az agronómusokkal is találkoztunk, a termelésért felelős szakemberekkel, elmentünk a helyszínre, felmértük, hogy milyen konkrét változásra lenne szükség ezen új termékkel kapcsolatban. Tehát ez egy olyan ágazat, amelyben nagyon komoly tapasztalat halmozódott már fel, és ezt szerettük volna felhasználni. Meghallgattuk a, az ott dolgozó szakértők véleményét, és elfogadtuk a tanácsukat, és a helyet, és mivel itt egy, egy nem igazán ismert ágazaton belül egy új terméket próbáltunk bevezetni, már beérett gazdálkodásokról beszélünk, ahol a gazdák életkora gyakran 55-60 év körül mozog, vagy vannak még idősebbek is. Bevezettük a kutatást, és mindennek előtt pedig az innovációt is ezen területen, hiszen a mezőgazdaság még akkor is, hogyha ez egy nagyon hagyományos termelési tevékenység, nagyon fontos, hogy az innovációt és a kutatást mindig felhasználja. Hiszen nagyon gyakran ez az a két elem, amely hiányzik a gazdálkodásokból. ezen szövetkezet nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy a gazda kerüljön a program középpontjába, és a gazda elvárása és igényei köré építsük ki ezt a programot. Milyen előnyei vannak egy szövetkezetnek? Fontos ezt megismételnünk. A célunk az volt, hogy beazonosítsuk a szakértőket, az agronómusokat és a termelési nehézségeket. Két okból. Egyrészt, ami a képzést illeti ezzel kapcsolatban, nem tud új munkamódszereket és termelési módszereket kitalálni a gazda. Fontos, hogy a termelést folyamatosan nyomon kövessük és támogassuk. Ezért kialakítottunk egy szakértői csoportot, agronomusokból állt ez össze, és ők rendszeresen elmentek a termelői helyekre, és így segítséget nyújtottak a gazdálkodásoknak az agronómiai kérdésekben. Tehát ellátogattak a termelés helyszínére, és ezért nagyon gyorsan begyűjtöttük a tapasztalatokat. Amint felmerült egy probléma, és mondjuk másodjára is visszament ugyanerre a gazdálkodásra a csapatunk, akkor már gyorsabban tudott erre reagálni. Természetesen az egyetemek és a magánszféra is segített minket a kutatás és a problémák megoldása szempontjából. A szövetkezeteknek egy további nagyon fontos tényezője az, hogy valahol fontos beazonosítani az adott gazdálkodást. Amikor a hosszú távú célokról beszélünk, és próbáljuk azt meghatározni, akkor nagyon fontos, hogy megértsék, hogy ők így egy közös programhoz tartoznak, és hogy mindenki ugyanazon célokért dolgozik. Tehát, hogyha van egy ilyen közös cél, akkor az rendkívül fontos a szövetkezet szempontjából. Mi úgy gondoljuk, hogy ez előnyös a termelési mennyiség szempontjából. A piacon ez azt jelenti, hogy erősebb alkupozícióba kerül az, aki a szövetkezettel tárgyal. A szövetkezet nevében tárgyal. A, az olasz és a külföldi nagy elosztói vállalatoknál értékesítik a szövetkezetek a 40%-át a termelésnek. Ami a tanúsítványokat illeti, az egy dolog, hogy a gazdáktól elvárják, hogy tanúsítványokkal lássák el a termékeket, hogy betartsanak európai szabványokat. Ez egy dolog. Ugyanakkor nagyon fontos megfelelő szolgáltatásokkal ellátni őket, hiszen nem elég egyszerűen elvárni ezt tőlük, fontos, hogy mi ellássuk őket azon szolgáltatásokkal, amelyekkel megkönnyítjük a gazdálkodás munkáját. Egy további előny a helyszínen hogy attól függetlenül, hogy milyen idős a gazda, mindig szorít az idő. Fontos támogatni a gazdákat. És eh, bizony néha még pszichológiai tanácsadást is ellátnak az agronómisok, amikor elmennek a gazdákhoz és megbeszélik, hogy eh, milyen problémák merültek fel a termelés során. További előnye a szövetkezetnek az, hogy a termelési költség alacsonyabb, a képzéssel kapcsolatban nincsen tehát külön költség, és általában, hogyha nem tagja egy gazda egy szövetkezetnek, akkor a kereskedő a terméket egy teljesen szabályozatlan áron tudja felvárás, felvásárolni. Mivel a gyümölcs nem tartós termék, a különböző éghajlati tényezők miatt a gazda gyorsan el kell, hogy adja a gyümölcsöt. Ez nincsen így a szövetkezetek esetében. Mindig van lehetőség arra, hogy a termelési ágazatot csökkentsük, és hogy megismertessük a fogyasztóval közvetlenül az adott gazdálkodást, legyen ez a fogyasztó 5 kilométerre onnan, vagy a világ másik sarkában. És a tanúsítványoknak köszönhetően, és a különböző kódoknak köszönhetően be lehet azonosítani, hogy mely, mely gazdálkodásból származik az adott gyümölcs. Tehát különböző előnyei vannak a szövetkezeteknek a fogyasztók felé is. Láthatjuk ezt a képet amelyen gyerekeket láthatnak, és nagyon fontos kiemelni, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek is meg kell érteniük, hogy mit tesznek a szövetkezetek, hiszen a, töve, a szövetkezet egy adott terület érdekeit képviseli. Ez egyfajta hivatás a terület szempontjából. Fontos ezért, hogy a gyerekek tudjanak erről, a gyerekek és a régió összes lakosa. Tehát a fogyasztó elmegy a szupermarketbe, felismeri ezt a márkát, tudja, hogy az a gyümölcs az ízletes volt, és hogyha ismét elmegy a szupermarketbe, akkor ugyanazt a márkát fogja venni. Tehát megbízik ebben a gyümölcsben. Lehet, hogy az interneten előtte utána jár, megnézi, hogy ez a szövetkezet valójában mit is fed le. És hogyha különböző kategóriában, különböző színű vagy minőségű gyümölcsöket árusít egy szövetkezet, akkor a fogyasztó számára fontos az adott márkát beazonosítania, hogy tudja, hogy milyen minőségű termékről beszélünk. Miért is fontos tehát a szövetkezetekből származó termékek szerepe? A termékek globalizációja miatt már nem tartjuk tiszteletben, hogy éppen milyen gyümölcsnek vagy zöldségnek van szezonja. Mostanra az új logisztikai módszerekkel a világ másik végéről importálhatunk olyan terméket, amely egyáltalán nem szezonális az adott területen. Lehet, hogy ezt valaki előnynek tartja, mások pedig hátránynak. Én azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a termékek költsége folyamatosan nő. Ha tőlem több kamionnyi zöldséget és gyümölcsöt küldök Észak-Európába, mire a fogyasztóhoz elér ez a termék, többször eladják egymásnak viszont eladók. Tehát a termék értéke megnő, de ezen érték nem marad a termelőnél, és nem marad azoknál, akik a termelőt segítik. Gyakran beszélünk arról, hogy le kell rövidíteni ezt a láncot, hogy a termelő kedvezőbb helyzetbe kerüljön, de gyakran ez nincsen így. Az elmúlt években az Európai Unió az együttműködést az európai alapok révén próbálja megkönnyíteni, és így szeretnék elérni, hogy különböző mezőgazdasági egyesületek csapatokat hozzanak létre, hogyha fogalmazhatok így. Tehát, hogyha egy szövetkezeten belül dolgoznak a termelők, akkor így csökkennek a költségek, versenyképesebbé válnak ezen termelők a piacon, és nagyobb mennyiséget tudnak árusítani, és így könnyebben felismerhetővé válik az adott termék a piacon. És a különböző beruházásokat is jobban meg lehet osztani. A kérdés, hogy miért csak a gyümölcs ágazatról beszélünk. Nagyon csekély beruházással elérhető lenne, hogy az egész ágazatot elérjük, és nem csak a gyümölcs termelésről beszéljünk, hanem a gyümölcs feldolgozásról, a termék feldolgozásáról is. Ez tehát egy gazdasági előny volt, de van még egy nagyon fontos aspektus. Itt láthatják azt a fényképet, amelyet egy hónappal ezelőtt készítettünk. Ezen a fényképen a termelők három nemzedékét láthatják akik évtizedek óta adják át a szenvedélyüket és a tiszteletüket a föld iránt, hiszen ők azok, akik a földet és ezt a területet védik, garantálják ezt a területet, és közben a környezetet is védik. És nagyon fontos ezt a szenvedélyt átadni a gyermekeinknek is azért, hogy a környezetet továbban is, a környezetet a továbban is megvédhessük. Nagyon szépen köszönöm. A következő hozzászólás következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy meghívtak, és hozzászólhatok. Elmondhatom a kutatásaink eredményét. Michael van Hálen vagyok, a Wageningen Egyetemen vagyok tudományos kutató. Megosztanám önökkel néhány kutatási eredményünket, melyeket több tanulmány alapján gyűjtöttünk be az elmúlt években a mezőgazdasági ágazatban való együttműködés tárgyában. Lássuk csak. Mivel nem vagyok szakértője a gyakorlati vállalkozásnak, én kutató vagyok, ugye nem gazda, számomra is nagyon érdekes volt meghallgatni az előző hozzászólásokat, és remélem, hogy az én gondolataim is mm, hasznosak lesznek, és akár meg is erősítenek, megősítik néhány mondandójukat. A következő 15 percben a termelői szövetkezetekről fogok beszélni, az EU mezőgazdaságában és azon belül a tej ágazatban. Néhány eredményt szeretnék megosztani önökkel olyan kutatásokról, amelyekben a céljaink és a eszközeink szerepelnek, mert a szövetkezeteké az EU-ban, illetve az ágazat közi szervezetek szerep körül. Ez egy másfajta szövetkezeti forma, mint amelyekről eddig szó esett, mint az ágazat köziek. Végül pedig összefoglalnám azokat a tényezőket, amelyek ösztönzik, illetve amelyek akadályozzák az együttműködést. És néhány eredményt is ismertetnék arról a kérdésről, hogy megéri vagy nem szövetkezni. A számadatok 2012-ből származnak, látják a szövetkezetek piaci részesedését az egyes EU tagállamok tej ágazatában, amely gyakorlatilag a nulláról majdnem 100%-ig terjed, mert hogy a tejágazatnak mekkora részét fedik le a szövetkezetek. Nagy tehát a különbség az egyes tagállamok között. Alapvetően két szövetkezet típus van. Vannak csak gazdák által létrehozott szövetkezetek, és vannak olyanok, amelyek feldolgozóipari és marketing tevékenységet is folytatnak. Kicsit tehát vegyes a kép. Egyes országokban a termelői szövetkezetek szállítják a tejet a magánvállalatoknak, amelyek tovább feldolgozzák azt. Összesen 22 ezer szövetkezet működik az EU mezőgazdasági ellátási láncában. És ezeknek 350 milliárdos euró az összes forgalma, és 6 millió taggal bírnak. Tehát a, a szövetkezet egy kiterjedt része az EU mezőgazdaságnak. És egyre nőnek a szövetkezetek, mint más vállalatok is, ezek is, a szövetkezetek is időben fejlődnek, és a legtöbb tagállamban egyre nagyobbak lesznek. Ez a tendencia, erre majd még visszatérek. Mert hogy lehet, hogy ez az együttműködés egyes formáinak akadálya is lehet, ez a növekedés a méretben. Végül pedig a tejágazatban való fontosságát ismertetném ezeknek. Négy, a tíz legnagyobbból a szövetkezetből a tejiparban működik, vagy tejágazatban működik. A termelés mikéntje teszi ezt indokoltá, hiszen a nyers tejet fel kell dolgozni. Hatalmas termékpaletta áll fenn, és a lánc másik végén a, az, e, a nagy kiskereskedelmi hálózatok is érdeme, arra ösztönzik a gazdákat, hogy szövetkezzenek, már csak a méretgazdaságoság miatt is. Mi az oka? Miért mi viszi rá a gazdákat, hogy együttműködjenek? Az első, mint említettem már, a, a piaci alkuhelyzetüket erősíti, csökkenti ugyanakkor a kockázatokat is, például hasznos lehet mondjuk a, a tározókat vagy a, a raktárhelyiségeket megosztani, forrásokat összeszervezni, akár az értékesítés érdekében és ezáltal mondjuk az árakat stabilizálni együttműködés révén. Több közvéleménykutatás is mutatta, és ma is elhangzott, hogy a szövetkezet erősíti a piaci hozzáférést. A fogyasztó nem feltétlenül akar több száz beszállítóval külön tárgyalni, egyszerűbb egy szövetkezettel a piacra lépni. A szövetkezetek a társadalmi kohéziót is erősíthetik egyes térségekben, erről is hallottunk az imént, sőt a tanulásnak is keretet adnak. Nagyon sok szövetkezet beszélt, vagy tagjai beszéltek arról, hogy a vállalkozás minőségét javítja a szövetkezeti keret, forma, és könnyebb közös nevezőre jutni. A termelés minőségének javításában is, meg általában a társadalmi kohézió érdekében is. Végül is közös érdekek előrevitelére, lobby tevékenységre is jó a szövetkezet. Mindezeket megcélozhatják a szövetkezetek különféle szinteken. Különbség van az EU által elismert szervezetek és nem elismert termelői szervezetek között. Beszéltünk az imént már arról, hogy az agrárpolitika operatív programokba beléptetheti ezeket a szereplőket, szabályokat kiterjeszthet, hozzájuk igazodhat, ám a legtöbb termelői szervezet az EU-ban nem kapott hivatalos elismerést. A, a marha húságazatban, vagy az olajtermelésben, a növényolajtermelésben csak 20-25% a szövetkezeteknek kapott elismerést, vagy hivatalos státuszt. Mi az oka annak, hogy létrehoznak termelői szövetkezeteket? Az olívaolaj, a marha hús területen 200 szervezetet követtek mintát, 28 tagállamból vizsgálathoz, látják, hogyha megkérdezik a tagokat, a szövetkezetek képviselőit, miért hozták létre azt. A legfontosabb okok, indokok a piaci hozzáférés erősítése és a tagok pozíciójának javítása a vásárlókkal való tárgyalások során. Aztán a költségcsökkentés is fontos tényező, a jobb tárgyaló pozíció beszállítók részéről, ezt így gyakran említették, a forrásokhoz való hozzáférés, kevesebb adminisztrációs terv nem volt olyan nagyon nagy tényező, de a megkérdezettek majdnem fele azért fontosnak tartta ezeket is. Ennyit a termelői szervezetek létrehozásáról. Egy lépés tovább lépve feltetjük a kérdést, mi a célja a szövetkezeteknek, ha már létrejöttek, mi a létokuk? Az elismert és nem elismert szövetkezetekre bontva látják, a válaszokat, a legtöbbjük célja kapcsolódik az értékesítéshez megtervezik a termelést, hogy piacra vigyék a terméket, hogy jobban tudjanak a beszállításra koncentrálni. Ám a másik fontos tényező az, hogy a termelői szövetkezetek legtöbbje nem csak tervezi a termelést, hanem különféle célrendszerekben mozog, többféle cél száma, például a promóció, marketing is ide sorolható, az árastabilizáció, vagy az, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtsanak a tagjaiknak. Az is jól látható, hogy minél több a cél, meg a tevékenység, amit kitűznek, annál érettebbé válik a szervezet, és annál sikeresebb. A legtöbb termelői szervezet már elég régóta működik. Már a 20. század korábbi szakaszában, különösen Franciaországban, Spanyolországban létrejött sok ilyen. Az új EU tagállamokban is látható, hogy az EU szakpolitikák ösztönözték Kérdésük van? Nincs, mondja az elnök. Az új termelői szövetkezetek létrehozását, és ezek az új szervezetek egyre inkább az értékesítések koncentrálnak, és kevésbé a minőségjavítása meg a kutatásra. Hagy beszéljek most arról, milyen tevékenységeket folytatnak voltak éppen a termelői szövetkezetek. A ellenőrzés megszervezése, a tervezés, az a tevékenység, amelyet leginkább a termelői szövetkezetek folytatnak. Az általunk vett mintában a legtöbben részt vesznek a szerződések megtárgyalásában is ez a, és a, a termelés tervezésében, de a minőség biztosítása a legfőbb tevékenységük. A számadatok az összes érintett ágazatra vonatkoznak, amelyeket a mintában szerepeltettünk. A tej ágazat nem volt ennek része, de 2016-17-ben készült a tejágazatról is egy ilyen hasonló felmérés, és úgy tudom, a tevékenységek és a szövetkezeti célok nagyon hasonlóak ott, mint itt. ...260 termelői szövetkezet volt a teágazatban, Sok tehát. Látható, hogy változnak időben a tevékenységek, amelyeket a szövetkezetek végrehajtak. Fontos látni, hogy időben fejlődnek ezek, és az Európai Uniós politikák is hatása vannak erre. Fontos, hogy belássuk, hogy a szövetkezetek és más vállalatok is időben fejlődnek, változnak, lehet, hogy mások lesznek a céljaik, a tevékenységeik, a létrehozásuktól kezdve jelentősen változhat ez. És változnak azok a támogatások, amelyekhez szükség van. Megkérdeztük azt is, milyen előnyöket tudnak a tagjaiknak adni. A válaszok a szövetkezetek képviselétől jöttek, akik maguk is gazdák persze jó részt, de talán kicsit más, hogyha a kép, hogyha a konkrét tagokat kérdeznénk meg, mint a vezetőket, vagy a szövetkezetek képviselőt. Most az előnyök, amiket leggyakrabban említenek, az árstabilizáció és a piaci stabilizáció, a piaci hozzáférés, az, hogy egyáltalán jobban tudnak tárgyalni az ügyféllel, és a költségcsökkentés. Magasabb árak, jobb jövedelmek, ezeket is említette, 30%-a a szervezeteknek. De azt is be kell látni, hogy vannak bizony hátrányai is a szövetkezeti szerveződésnek, például csökkentheti az ellenőrzéseket, a, a, amit a gazda, gazda önellenőrzését. Hadd szóljak most, egy percem van, most pedig most akarok még beszélni a ágazat közötti szervezetekről. Ez egy megint egy új típus, nem beszéltünk még a szövetkezetek ezen típusáról ma, holott egyre növekszik ezeknek a száma. Ezeket is ösztönzik az EU szakpolitikák, és látható, hogy 2013 óta növekszik az ágazat közötti szervezetek száma. Itt is nagyon széttartó a kép, színes, hogy mennyire fejlett eszközökkel működnek, hogyan használják ezeket az eszközöket. A koncepció tehát még most van fejlődőben, most van kialakulóban, azonban az látható már, hogy a kulturális különbségek és az ágazat strukturális dinamikájában való különbségek hatása van arra, hogy hány ilyen sikeres szövetkezet működik az adott piacon. Ám ha van költségvetése és kap támogatást a kormánytól, az államtól, az mindenképpen hasznos. És az a lehetőség, hogy a beszállítólánc több szakaszát is lefedik, ezek az ösztönzik a sikerüket, hatása van a sikerükre. Utolsó két diám összefoglaló. Milyen tényezők növelik vagy csökkentik a szövetkezetek létrejöttét, beleértve az ágazatközieket is. Paradoxon lehet, hogy már mondták, különben is, a kisebb gazdaságok, amelyek sérülékenyebbek, gyengébb alkupozícióval bírnak és nagyobb költségekkel dolgoznak, éppen ők láthatnák jobban használt a szövetkezeteknek. De, ahogy a szövetkezet nő, egyre inkább belép mondjuk a feldolgozóipar területére is, és ilyenkor diverzifikálódnak az érdekek is. A tagok érdekei, illetve a vállalati üzleti érdekek. Sokszor ütközhetnek. A széttartó értekek megélhetnek az árképzésben is. A, a gazdák életkora is tényező, egyre kevesebb gazdaság van, egyre növekszik a gazdaságok mérete, ez nehezíti a szövetkezést, ha viszont kicsik a gazdák, és öregek a gazdák, a gazdaságok pedig kicsik, akkor lehet, hogy szintén kevésbé hajlanak szövetkezetre. Holott a kutatásaink arra mutatnak, hogy komoly előnyei vannak a szövetkezetnek, ezek azonban nem mindig az magasabb árban jelennek meg. Bár egyes, különösen a diversifikáltabb szövetkezetek esetében magasabb árat tudnak elérni, amikor a többi beszállítóval versenyeznek. csak a piac diktál. Láthatóvá vált tehát, hogy a szövetkezetek növelik, vagy növelhetik az átlag árszintet, meghatár és a kollektív tanulás, közös kutatás, marketing és egyéb előnyök szintén érzékelhetőek az ágazatban. És a szövetkezet voltak éppen a fogyasztó érdekedés szolgálja, hiszen növeli a termék minőségét és a környezetvédelem minőségét is. Köszönöm szépen. Most pedig akkor a kérdések és válaszok következnek. Caputo úr, Doffman úr, Hausling úr, Caputo úr az első parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, illetve előadóinknak, hogy nagyon érdekes volt ez a panelbeszélgetés, és nagyon sok új szempontot ismerhettünk meg. Szeretnék köszönetet mondani Aniki Erika úrnak, aki ismertette velünk a termelőszövetkezetek legfontosabb jellemzőit, és azt gondolom, hogy nagyon világosan leírta azt, hogy hogyan élnek. Két-három hektáros gazdaságokon tevékenykedő gazdálkodókról beszélünk, mégis összességében nagyon fontos a tevékenységük, és nagyon érdekes ezt közelről megfigyelni. Fontos tehát, hogy átalakulások olyan szervezetből, ami nagyon diffúz volt, kevéssé szervezett, de kifejezetten rendezett szervezet irányába mozdult el. Mivel nagyon kisméretű gazdaságokról beszélünk, és egyébként ez a déli, délszaki mezőgazdasági tevékenységet nagyon is jellemzi. Ezzel kapcsolatban kérdeznék először is az innovációról. Nem csak technológiai szempontú innovációra gondolok, hanem gazdálkodási szempontú innovációra is. A kisvállalkozások, a kisgazdaságok hogyan tudnak innovációt megvalósítani? egyre több termelő szövetkezet alakul, és jelenleg ezekben a napokban, és ez nagyon üdvözlendő, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy hogyan segíthetjük elő az innovációt számukra, hogyan könnyíthetjük meg azt, hiszen együtt kell működniük, a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és a nagyon kis gazdasági szereplők nem feltétlenül tudják elérni a saj megfelelő gazdasági erejüket. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a következő hozzászóló. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes példákat hallhattunk, és ennek több oka is van. Általában a szövetkezetek olyan termékek piacára koncentrálnak, amelyek már léteznek az adott területen. Azonban most egy olyan termékről beszélünk, ami új termék. Nagyon érdekes kezdeményezés volt ez, amiről ön az előadásában beszámolt. Tehát hányan vesznek részt ebben a szövetkezetben, milyen növekedési lehetőségeik vannak, lehet, be tudnak-e vonni még több gazdálkodót ebben. Aztán van úrnak lenne egy kérdésem, ami az irányítási um, szövetkezeteket illeti, az elmúlt elmondta, hogy azt gondolom, hogy az egyik gyenge pontja, de lehet, hogy az erőség is, a maga az irányítás. Az eredeti gondolat az az, hogy maguk a termelők kézbe veszik a dolgokat, és bizonyos méretek felett ez már nem lehetséges, hiszen profi irányításra van szükség de a tagok rövidtávú érdeke, itt a kifizetési árakról volt szó, nehezen összeegyeztethető a hosszú távú irányítási célokkal. Ez így ellentétben van, és ezért a szövetkezet így nehezen kezelhető, irányítható, és mondjuk egy nagy magánvállalat vagy egy részvénytársaság a hosszú távú célokat jobban tudja képviselni. Ezzel kapcsolatban mit tudna ön elmondani? Pan poseł Ja, ich kann mich... úr. Igen, egyetértek az előttem szólóval. A, valóban itt nem differenciáltunk. Van szövetkezet és szövetkezet, és annyira távol vagyunk a termelőktől, hogy nem ugyanaz egy kisebb termelői szövetkezet, mint egy mondjuk több tízezer taggal működő, akiknél már nem is tudják magukról a termelők, hogy oda tartoznak. Ezért tehát hogyan lehetne itt különbséget tenni? Mondjuk Németországban a tej gazdálkodással kapcsolatban monopól helyzetben kerülnek a az egyesületek, a szövetkezetek, és már semmi közük egy valódi kis szövetkezethet. Itt inkább egy magánvállalatról beszélhetnénk. Ön erről mit gondol? A gazdák tőkéjéből ugye egyfajta magánvállalatokról beszélünk, de aztán papírforma alapján nem erről van szó. Ami az együttdöntési jogot illeti, önök különbséget tesznek a kisebb és a nagyobb ilyen szervezetek között? Milyen hatással van ez arra, hogy hogyan látják magukat a termelők. A mai termelési struktúra még messzebb van az egyik alapvető céltól, hogy itt nagy vállalatok ö, szövetkezeti bőrbe bújnak, de aztán valójában egyáltalán nem erről van szó, hiszen a szövetkezeti takoknak már semmilyen hozzászólási vagy beleszólási joguk nincsen, és innentől aztán nem is látják a tagok ennek az előnyét. Ön beszélt az árakról, a igen, hogy milyen ár előnyt jelent ez. Egy német tanulmányból az derült ki, hogy a nagyobb szövetkezetek a legkevesebbet fizetnek. Fizetik a legkevesebbet Németországban. A kérdés az, hogy akkor így előnye ez a gazda számára. Van-e egyfajta méret, hogy itt amelytől már megint csak a gazda beleszólhatna, hiszen az eredeti célja az volt a szövetkezetnek, hogy a gazda megfelelő anyagi helyzetbe kerüljön. Bogovics képviselő. Good afternoon. <clears throat> Thanks for all. Jó napot kívánok, köszönöm az előadásokat. Szlovéniából érkeztem, és nagyon jól ismerjük a kis gazdaságok helyzetét. Én magam is a 80-as években a korábbi Jugoszlávia, az akkori Jugoszlávia területén kezdtem meg termelőszövetkezetekben a tevékenységemet, a falvakban ezek a szövetkezetek 60-70 eh, gazdálkodót tömörítettek, almatermesztésben vagyok értekelt, ezért Dél-Tirolban is jártam számos alkalommal, és nagyon érdekel ez az új szövetkezeti rendszer. ahogy a Heisling úr is elmondta, az kis és a nagyméretű termelőszövetkezetek helyzete nagyon font, érdekes a mi szempontunkból, ez ugye az üzleti tevékenységnek csak egy része, de ami szintén fontos az az, hogy mindannyian ott ugyanazon a piacon versengenek, és Szlovéniában nagyon jó példáink vannak az alpesi régiókról, például a tejgazdasági szövetkezetek 10-12 millió liter tejet állítanak elő, és nagyon jó alpes és sajtmárkákkal rendelkeznek, Olaszországba is értékesítenek Szlovénia területén, és e szövetkezetek nélkül nem lenne tejtermelés. Nagyon fontos tehát, hogy a jövőben támogassuk a gazdálkodókat abban, hogy működjenek együtt. Szlovéniából érkeztem, ahogyan mondtam, és hogyha statisztikailag megnézik, korábbi szocialista országokban kevesebb a szövetkezet, kevesebb az együttműködés, és sokkal több a probléma. Nagyon fontos tehát, hogy rendelkezzünk eszközökkel a közös agrárpolitikában, hogy támogassuk ezeket a tevékenységeket, másfelől azonban nagyon fontosnak tartom, hogy ösztönözzük ezeket a szervezeteket. Nem számít az, hogy kis vagy nagy szervezetekről van szó, ugyanis ez a borzasztó ellátási lánc, élelmiszeripari ellátási lánc keretében az ilyen együttműködés nélkül nincs mezőgazdaság, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés legalább olyan fontos, mint a közös agrárpolitika. Egymás nélkül ugyanis nagyon sok mezőgazdasági ágazatban egyre kevesebb lenne a perspektíva. Utolsóként pedig azt mondanám, hogy a tudásátadás, az innováció, a digitalizálódás, én is dolgozom az okos falvak témáján, ahol nagyon sok dolog kombinációja valósul meg, nem csupán a mezőgazdaság. Szerintem itt a szövetkezeteknek nagyon fontos szerepe van, ahol a vidéki embereket emberekkel dolgoznak együtt, értik őket, ismerik az életüket, és a vidéki területek jövőjében működhetnek együtt, nem csupán a gazdálkodók számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy akkor ez volt az utolsó hozzászólás a képviselők részéről, most pedig a bizottság kap szót, a bizottság képviselője, a TG Agri képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Néhány megjegyzésem lenne, de csak azt mondanám, hogy először is, hogy eh, az előadók, akiket meghallgathattunk, nagyon érdekes példákat mutattak be nekünk, ezzel kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. Először is a meghallgatás címe Együttműködési modellek az mezőgazdasági termelők ellátási láncban betöltött pozíciójának megerősítéséhez. Nagyon jó címnek tartom ezt, ugyanis a gazdálkodó közötti együttműködésről szól. Ez azt jelenti, hogy fogalmi szempontból önök azt a pontot hangsúlyozzák ki, hogy a gazdasági együttműködésről és a nem gazdasági együttműködésről egyaránt beszélhetünk a gazdálkodók esetében. Én szeretném kihangsúlyozni azt, hogyha megnézik az uniós rendeletet, a koncepciót, a koncepció tekintetében a szövetkezett szót nem feltétlenül találjuk, Azonban a gazdálkodók együttműködésének koncepciója sokkal tágabb a termelői szervezet, termelői szövetség kifejezéseket olvashatjuk. Ez azt jelenti, hogy nem csökkentjük, nem szabad korlátoznunk a gazdálkodók közötti együttműködést a jogi státusz kérdésére. A következő pont, amit szerettem volna felhozni, ezzel önök is tisztában vannak, hogy látszólag hirtelen néhány év óta újra elkezdtünk beszélni a gazdálkodók közötti együttműködésről. És azt gondolom, hogy fontos mindig visszatérni ahhoz a tényhez, hogy az ártámogatástól elmozdultunk a jövedelemtámogatás irányába. Az európai mezőgazdaság egyre inkább versenyképessé vált, és egyre jobban betagozódott a globális kontextusba. Ezt nagyon jól bemutatta, az, e- bemutatták az előző felszólalók, és arra is emlékeztettek mindannyiunkat, hogy a versenyképességhez a versenyképességet holisztikus szempontból kell megközelítenünk az élelmiszerlánc összefüggésében. Ebben a kontextusban tehát, amit gazdasági szempontból vertikális koordinációnak nevezünk az élelmiszerláncban, ez egyre fontosabbá válik a gazdálkodók szempontjából, és ezért fontos az is a gazdálkodók számára, hogy kiemelt szerepet játszanak ebben a függőleges koordinációban. Tudom, hogy ez a szó egy kicsit homályos vagy elvont lehet, ezért Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek, mit akarok ezzel mondani. Ez egyébként, amit most el fogok mondani, tulajdonképpen az összes nyugat-európai országra jellemző, illetve Észak-Amerikában, hogyha csak az árak alakulását nézzük mondjuk az elmúlt 30-50 évben, a termelői szintű árakról beszélek, illetve fogyasztói árakról, akkor azt láthatják, és ezek között van ugye a nagykereskedelmi ár, jól lehet a termelési ár lassan növekedett, illetve a nagykereskedelmi ár is lassan növekedett, drámai módon megemelkedett a fogyasztói ár. És ennek mi az oka? Ez tulajdonképpen azt tükrözi, hogy a végtermék egyre több szolgáltatást, innovációt, minőséget, termék differenciálást tartalmaz. Ezzel azt akarom mondani, hogy kiemelten fontos a gazdálkodók számára, hogy olyan eszközökkel rendelkezzenek, amelyekkel megragadhatják ennek a többletértéknek a lényegét. Fontos tehát, hogy a gazdálkodók továbbra is megvalósíthassák az innovációs tevékenységüket, új piaci lehetőségeket ragadjanak meg, és diversifikálják a termékeiket. És megint csak ezt nagyon jól bemutatták számunkra az előadók. Ez lenne tehát a hozzászólásom ma a gazdálkodók közötti együttműködés a közös mezőgazdasági politika, a közös agrárpolitika középpontjában áll. Elsősorban a gazdasági együttműködésre utaltam eddig, azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy további eszközök is rendelkezésünkre állnak, és ezt Michael van Galen professzor is kifejtette. Ezeknek az eszközöknek szintén az a célja, hogy az élelmiszerellátási láncon belül javítsák a gazdálkodók helyzetét, ez pedig az ágazatközi szervezetek szerepe, amelyek nagyon fontos szerepet tölthetnek be az ágazatban, az élelmiszeripari ellátási láncban, mégpedig a nem gazdasági témákban, mint például a kutatás, promóció, piacelemzés. Elnök úr, szerintem itt be is fejezem, de lezárásként szeretnék emlékeztetni arra, hogy a termelői együttműködés jelen pillanatban a kap középpontjában áll. És ez egyértelműen látható a 2013-as reformmal, a saláta megállapodással, illetve az olyan kapjavaslatokkal, amelyeket önök jelenleg tárgyalnak, és amelynek nagyon sok dimenziójáról hallhattunk ma délután. Ennyi lett volna, köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Öröm volt hallgatni önt, és az idejét is tartotta. Most pedig meghívott elődőink kapják meg a szót, hogy reflektáljanak az elhangzottakra, válaszoljanak kérdésekre. Öt perce van mindegyiküknek, hogy reagáljanak, parancsoljanak örömmel hallgatjuk a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Mi jövök? Nos, szeretném megköszönni azt, hogy ilyen sok kérdést tettek fel. Igyekszem a legjobb erőm szerint válaszolni rá. Juk. Először Caputo úr igen, az innováció és a, a gazdaságok igazgatása, vezetése tekintetében igaz, hogy ez nyilván, a, ha jól, teszik, jól csinálják ezt, akkor nyilván a jövedelmeket is fokozza. Az elmúlt években ami szövetkezetünk arra törekedett, hogy technikai innovációt vegyünk be, gépesítési lehetőségeket megvizsgálva, tehát az avokádót és egyéb terméket bevezetve a, a gránátalmán túl, és más és más termékkörökre is kiterjesztve tevékenységünket és ők támogatását. A fiatalok sokszor nem nagyon vonzódnak a mezőgazdasági termeléshez. Nekik régi módnak tűnik ez a világ, úgy érzik, hogy ez a nagy, nagyszüleik ügye, ők inkább a városi életet választják vagy jobban szeretnek egy számítógépről dolgozni, mint a mezőn smartphone-nal, adatokkal, technológiával. Tehát fontos, hogy a, a műszaki innováció megjelenjen a gazdaságban, de a kis gazdaságban is. Nem csak a költség megtakarítás, hanem a hatékonyság érdekében is. kétszer ben ha 13 tagja volt a szövetkezetemnek, az első évben emlékszem még, 45 tonnát vittünk piacra. Míg tavaly 1200 tonna terméket vittünk piacra. Nemzetközi piacot is beleértve. Tehát most már azt vizsgáljuk, hogyan tudunk Németországba exportálni, más európai piacokra és megvizsgáltuk Franciaországban is a piaci lehetőségeket. Most már több mint 50 tagunk van, ez nagyon nagy előrelépés. Persze az új termékkel, új kommunikációra van szükség, a egészséges életmód mellett érvelve, hiszen a jó, tiszta, jó minőségű élelmiszer egyfajta gyógyszer, ezt megértse a fogyasztó is, ezt kommunikálni kell az életmódbeli hasznát e termékeknek, az, hogy véd a betegségektől, és, és hogy az életmód, a jó minőség életmód része a jó élelmiszer. Az is igaz, hogy vannak nagyon nagy struktúrák, szövetkezetek keretei között, azok nem működnek olyan jól és rugalmasan, mint a, a, mi szövetkez, a kisebb szövetkezetek. Tehát a magán szférában levő szervezetek nem úgy működnek, mint mi, és fenyegetnek bennünket, mert mi nekünk nincsenek olyan nagy forrásaink, és a termelői szövetkezetek ezért fontos, hogy együttműködjenek hatékony, eredményes módon, érdekeinket érvényesítve, körültekintően, a költségtényezőket is megfelelően figyelembe véve. Mert lehet, hogy 40 ezres forgalmunk 60 ezres lett, meg nem terjeszkedhetünk tovább, anélkül, hogy szövetkeznénk más szervezetekkel. A, a magánszférabeli nagyvállalatokkal nagyon nehéz felvenni a kesztyűt ezekkel a nagy ragadozókkal. És nem elég már egy menedzserrel működnünk, hanem kell egy vezetői testület, megfelelő demokráci, demokráciát tartsunk fenn a struktúrában. És fontos is ez a demokrácia, ám ez bonyolítja az ügyintézést. Remélem megválaszoltam a kérdésüket. Köszönöm. Um, okay. First of all... Először is szeretnék válaszolni az irányítási struktúra val kapcsolatos kérdésre, illetve csatlakoznék, kiegészíteném az előző hozzászólót, és azt gondolom, hogy nagyon sok példát láttunk arra, hogy igen nagy szövetkezetek jönnek létre, ahol a tagok egy része arra panaszkodik, hogy a vállalat nem az ő érdekeiket képviseli. Ugyanakkor azt is meg kell értenünk, hogy általában ezek a termelő szövetkezetekben a gazdálkodók még mindig rendelkeznek szavazati joggal, az egy gazdálkodó, egy szavazatrendszer működik nagyon sok ilyen szövetkezetben. Természetesen egy nagy szervezet, ahol el kell menni évente egyszer a tagi közgyűlésre. Ott az egy szavazat természetesen nem ugyanazt jelenti, mintha az ember a többi taggal közvetlen kapcsolatban van a szervezet irányítása pénzbe kerül, különböző költségekkel jár, ugyanis az irányítás során mindenki érdekét figyelembe kell venni, és meg kell határozni a szervezet eljárási útját. Ezeknél a nagy szövetkezeteknél elmondható, hogy ezek a nagy szövetkezetek nagyon gyakran a nemzetközi piacon is szerepelnek, ismerek ilyeneket Hollandiában. Ezek ugyanis általában más országok nagy szövetkezeteivel közvetlenül versengenek. A fogyasztók által fizetett euróból is nagyobb részesedést kapnak, de azt is biztosítaniuk kell, hogy eleget fizessenek ahhoz, hogy vonzó maradjanak a gazdálkodók számára. A Friesland Campina például egyértelműen verseng a többi nagyvállalattal ugyanezen a piacon. Ami pedig az innováció kérdését illeti, én azt gondolom, hogy a mai példák egyértelműen mutatták, és egyébként ezt az én kutatásom és további kutatások is megerősítették, hogy a kisebb gazdaságok általában nagyon sokat tanulhatnak még a vállalkozási tevékenységről, nyilván ez minden más vállalkozása is jellemző, és hogyha együtt tanulnak, más szövetkezeteket meglátogatnak, én magam egyébként sok ilyen projektben részt vettem, ahol a szövetkezeti tagok más szövetkezetekhez is ellátogattak. Az látható, hogy nagyon sok új ösztönző vállalkozói ismeretet sajátíthatnak el. Másrésztről pedig a kisebb szövetkezetek számára is perspektívát kell nyújtani. nem kell mindenkinek óriási szövetkezetet alakítani, hiszen rengeteg még a kisvállalkozók mozgástere. Az összes vállalkozás mindegy 99%-a KKV ebben az ágazatban, de különbséget kell tenni. Nem gondolhatjuk azt, hogy hirtelen a semmiből létre lehet hozni, hozni egy olyan szövetkezetet, amely 100%-os piaci részesedésű, és meggazdagodunk belőle, hogyha olyan terméket gyártunk, amit mindenki más is gyárt. Ez nem a vállalkozási tevékenység lényege, ez álmodozás. Olyan terméket kell előállítani, ami különbözik a versenytársakétől, és el kell fogadni, hogy a piacon versengünk egymással, és az együttműködés összes lehetőségét ki kell aknázni a piac által nyújtott kereteken belül. És ha úgy tapasztaljuk, hogy nem tudunk versengeni, akkor lehet más megoldás is. Olyan többletértéket lehet nyújtani, amit az ár nem tud kompenzálni. Például a kormányzati támogatást lehet igényelni, meg lehet mutatni a, ter- a fogyasztók számára, a valódi, a termékek valódi értékét, például a valódi árszabás témáját szerettem volna felvetni, hogy pontosan magyarázzuk el a fogyasztóknak, hogy mit termelünk. Például magyarázzuk el nekik, hogy a hegyvidéki régiókban folytatott tejgazdálkodásnak milyen eh, értéke van, és győzzük meg őket arról, hogy ezt ki is kell fizetniük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, győzzük meg őket arról, hogy fizessenek még hozzá többet hiszen a hegyvidéki gazdálkodás sokkal drágább, ezért a fogyasztóknak többet kell fizetniük, és ha többet figyez, fizetnek, akkor meg kell győzni őket arról, hogy ez megéri annak érdekében, hogy hajlandóak legyenek. Azt gondolom, hogy ezt a napirendi pontunkat akkor kipipálhatjuk, különösen érdekes napirendi pont volt ez. Természetesen a szövetkezeti ágazatnak nagyon sok tapasztalata van, de alkalmazkodnia kell a jelenlegi körülményekhez. Ezért van az, hogy nagyon nehéz már előre feltételezni azt, hogy ugyanazt a terméket előállító kis szövetkezetek, még szemben a nagy szövetkezetekkel jövedelmezőek lehetnek, hogyha a termelési mennyiség alacsonyabb, a termelési volumen alacsonyabb, nem tudnak ugyanis termékgazdaságot megvalósítani, e, ezért például többletértéket kell nyújtaniuk, amit a fogyasztó hajlandó megfizetni. Egyelőre senki nem talált még fel jobb együttműködési módot, mint a szövetkezetek. Vannak azonban új módszerek, azonban a termelőszövetkezetek létrehozása esetében, ami igazán nagyon fontos, az az, hogy idővel sok tapasztalatot gyűjtöttek, természetesen a demokrácia kérdése, a döntéshozatali folyamatokban való részvétel, a vezetői készségek megfelelő szakmaisága, annak érdekében, hogy az új technológiákat, az innovációt ki tudják használni. Ez nagyon fontos, és ezért tartottuk fontosnak, hogy megvitassuk ezt a témát. Köszönetet mondanék tehát a meghívott előadóinknak, hogy tájékoztattak minket erről a témáról. Talán tudják, hogy most különösen érdekes ponthoz érkeztünk el, ugyanis új jogalkotási javaslatokról zajlik a vita, ami a kapreformhoz fűződik. Illetve dolgozunk még egy nagyon fontos bizottsági irányelv javaslaton, ami az élelmiszerlánccal kapcsolatos, és azt szeretnénk, hogy a Hogan úr által javasolt irányelv még a jelenlegi ciklusban megszavazásra kerüljön, ugyanis ez a fogyasztók számára nagyon fontos. Köszönet illeti tehát újra a meghívott előadóinkat, és ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot a szakbizottsági ülésünkön. Néhány percen belül pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. 30 másodpercre felfüggesztem az ülést. Aztán folytatjuk, ugyanis most jön a következő napi rendi pont, Ribeiro asszony napirendi pontja ez, és most pedig akkor 30 percre felfüggesztem az ülést. 30 másodpercre. Yes, you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 Proszę Państwa, pół minuty to tylko 30 sekund. A więc 30 sekund już mamy za sobą. Nos, 30 másodpercről volt szó, ez fél perc, ez bizony gyorsan eltelt. Mint ahogy bejelentettem, most a következő napi rendű pontunkhoz értünk. Ribeiro asszony jelentés tervezetét fogjuk meghallgatni. A közös piacot támogató program létrehozásával kapcsolatban. Az IMCO az illetékes szakbizottság, mi, mi pedig társult szakbizottság vagyunk, és a javaslat bizonyos részeivel kapcsolatban mi vagyunk az illetékes szakbizottság, de azt gondolom, hogy az előadó tudja ezt a legjobban bemutatni, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Ezen anyag témája az európai integráció egyik fő aspektusa. Fontos, hogy lehetővé tegyük az EU számára, hogy a szabad, a termékek és emberek szabad mozgását tudjuk garantálni, ezt soha nem lehet megkérdőjelezni. Öt korábbi program az élelmiszerláncra, a fogyasztásra, a belső piac irányítására vonatkozóan létezett korábban öt program, és összességében a belső piac több mint 4 milliárd eurós támogatást élvez. A program célja, hogy az élelmiszerbiztonságot tudjuk megfelelő szinten tartani, miközben a fogyasztók bizalmi szintjét megfelelő szinten tarthassuk, és közben a belső piacok irányítását a szabályok tiszteletben tartása mellett tudjuk folytatni. A mezőgazdaság, a növény- és állategészségügy, a hivatalos ellenőrzések kérdése rendkívül fontos. Ezzel kapcsolatban a belső piacra és az Európai Uniós statisztikra vonatkozóan tettem javaslatokat. A bizottsági anyag rendkívül jó kiindulópont, de még tovább lehet rajta javítani. A célom, hogy a harmadik országból származó mezőgazdasági termékek nagyon szigorú értékelési és ellenőrzési feltételeknek feleljenek meg. Ezeket kell betartani nem csak az egészségügy, hanem az európai termelési módszerek szempontjából is. Nem szabad a tisztességtelen versenyfeltételeket fenntartani az európai termelők ellenében. Javaslom, hogy a hivatalos nyomonkövetést és ellenőrzést az élelmiszerlánc minden szakaszában fenntartsuk. Ezen kívül a statisztikákkal kapcsolatban. Gyakran az európai statisztikák, statisztikák nem fedik a valóságot, mert nem frissítik őket. Nagyon fontos hogy az Európai Statisztikai Rendszer az európai polgárokat és gazdasági szereplőket támogassa, szolgálja, és hasznos legyen az új politikák kidolgozásában. Minnyáján emlékezhetünk még arra, hogy mi történt a válsággal kapcsolatban, hogy a bizottság mennyire késlekedett, ennek az volt az oka, hogy az adatok nem voltak frissítve, és így a gazdák által megélt helyzetet nem tükrözték. A lóhús, a brazil romlott hús botrányaiból is emlékezhetünk arra, hogy mennyire fontos, hogy teljesen perfekcionált és tökéletesített legyen a rendszer, ami az európai piacra kerülő élelmiszer minőségét illeti. Ezért fontos, hogy a Monsanto szempontjából az élelmiszeri csalás elleni fellépés technikáit javítani kell. Meg kell erősíteni a fellépést ezen a területen, és a válságmechanizmust is meg kell erősítenünk. Fontos, hogy a hatóságok gyorsan tudjanak lépni a szükséghelyzet esetén, és így védjék a polgárok, a fogyasztók érdekeit, és így az emberi egészségre kialakult kockázatot tudják csökkenteni az EU-n belül megjelenő termékekkel kapcsolatban ezt el kell érnünk. Fontos a földrajzi sokszínűség és az éghajlatváltozás elleni fellépés, a betegségek és a károkozók elleni kártevők elleni fellépés. Bizonyos tagállamokban egyes kártevők jobban terjednek, mint máshol. Vannak olyan tagállamok, ahol az asszály jelent gondot, máshol az áradások, és ezeket is figyelembe kell venni, és hogy ezek milyen egészségügyi kockázatokat képviselnek. Egyfajta kivételrendszert kell kialakítani, de fontos, hogy az alaprendeletben legyenek a szabályok, gyors és hatékony fellépést tegyenek ezek lehetővé, figyelembe véve az európai biodiverzitást. Lenne itt egy kérésem. Az innovációt még jobban ki kell emelnünk a kártevők elleni fellépésben, azáltal, hogy a bevált gyakorlatokat és az információkat a tagállamok adják át egymásnak, és így erősítjük meg az innováció, a kutatás, a digitalizáció és az információ technikáit. Még pár szót szólnék. Fontos az állatjólétet hirdetni, különösen ami a szállítást illeti az EU-n kívüli területeken. Másodszorban a biztonságos és fenntartható termelés és fogyasztás nagyon fontos. Fel kell hívni a fogyasztók figyelmét a fel nem használt élelmiszerek mennyiségére és csökkentésére, és nagyon fontos a hulladékgazdálkodást is figyelembe venni. Nos, a javaslataim erre épülnek, és természetesen szívesen állok rendelkezésükre, ha kérdéseik vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Megnyitom a vitát. Először Kaput úr kapja meg a szót, aki aztán a Bugovics úr követ. Grazie Presidente, innanzitutto voglio complimentarmi con la collega. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Ribeiro asszonynak. Abszolút támogatom a vizitványait, amelyeket most mutatott be, és kettőt emelnék ki csak, amelyeket további módosításra javasolnék esetleg. Először is a válságtartalék, illetve egy konkrét mechanizmus bevezetésének kérdése, amely a bizottság válságtartalékához való hozzáférést segíteni elő adott esetekben. A másik pedig a statisztika kérdése, amelyet szintén említett képviselőtársam, az, hogy magas minőségi statisztikai adatokat hozzunk létre, és kommunikáljunk, amelyek időben, aktuális alapon, nem részrehajló módon mutatják be a helyzetet, és ezzel hatékonyabb együttműködés szolgálná, illetve kívánná meg a statisztikai hivatalok között a tagállamokban. A harmadik pedig a monitoring erősítése. Mert, mert hogyha ti, hogyha mérgező anyagok jelenlétét vegyük fel, akkor ez azonnal intézkedést kíván meg, hogy célzott módon legalábbis a, a károkat ne engedjük terjedni. Ilyen például az afrikai sertésvész esete, amikor a sürgős intézkedésekre volt azonnal szükség. És fontos persze a nem méltányos versenyel való a fellépés az EU-n kívüli versenytársak részéről. Mindezek nagyon leszkednek a piaci szabályozáshoz. pani Képviselők részéről az utolsó hozzászólás. A kérdésem, illetve ez volt az utolsó hozzászólás, a Szenté Főigazgatóság Nak adom most meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok mindenkinek. Tulajdonképpen azt szeretnénk hangsúlyozni, azokat a pontokat tulajdonképpen, amelyeket önök is felvetettek az imént, és hogyha megengedik, akkor egy biztosítékot is adnék azzal kapcsolatban, hogy az program mögött meghúzódó elképzelések ezekre a pontokra is kitérnek. Először is, ami az egészségügy témáját illeti, célként, a program céljaként nagyon fontos a belső piacon belül. Ugyanakkor, ahogyan önök is jelezték, ott van a fogyasztói érdek, a fogyasztó ugyanis kult szerepet játszik az ilyen jellegű programokban. Illetve a, felmerül a kérdés az, hogy maradjon-e nyitott a kereskedelem, tehát mindezeket az aspektusokat meg kell vizsgálnunk, amikor a kereskedelmi kérdésekkel foglalkozunk. A második pont a kutatási alapra vonatkozik, és ez pedig egyértelműen elősegíteni szükség esetén, hogyha vészhelyzet alakul ki, elősegíteni a helyzetet. Jelen pillanatban ilyen lehetőség nem áll rendelkezésünkre, ezért egyértelműen erre nagyon pozitív fejleményként tekintünk egyértelműen dolgozunk a szinergiákon, például a Horizont Európa programra gondolok most. Van ott egy olyan cikk, ami azzal foglalkozik, hogy mennyivel tudjuk támogatni például a kártevők elleni küzdelmet, vagy az állatbetegség elleni küzdelmet az egységes piac szinergiára gondolok egészen pontosan, illetve a jelenlegi program fő létezésének fő oka, az az, hogy a betegségeket megakadályozzuk, és most egyértelmű példákat láthatunk a máshol kitört betegségek te- tekintetében, illetve azt gondolom, hogy pozitív hatást is lehet ezzel elérni. A véleménytervezetben is szerepel egyébként, hogy a biodiverzitás megőrzésével milyen eh, fontos szempontokat tudunk megvalósítani. Van még egy olyan kiegészítő pont, vagy több kiegészítő pont is, ami az élelmiszerláncban, mint például az élelmiszerrel kapcsolatos csalások, állategészségügy, témája, ez mind az élelmiszerlánccal kapcsolatos megközelítéshez tartozik, illetve hangsúlyozna még az éghajlatváltozás fontosságát. Ez ugyanis nagyon is, ezt nagyon is szem előtt tartjuk. Meg kell értenünk tehát a vektoros betegségek, kártevők, fontosságát, ugyanis változnak ezek a betegségek, és erre oda kell figyelnünk azon pontok, amelyekről közös véleményünk van. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy dolgozunk az egyszerűsítésen és a nyomon követésen, igyekszünk a lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítést megvalósítani. Ugyanakkor meg kell erősítenünk a monitoringot is, és azt gondolom, hogy ez olyan dolog, ami valóban többletértéket hozhat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor azt gondolom, hogy ezek után megadhatom a szót újra a jelentéstevőnek. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon elégedett vagyok, ugyanis sikerült már az elején konszenzust kialakítanunk, és azt gondolom, hogy a kellő irányba tettünk nagyon pozitív lépést, az összes többi frakcióval, illetve a bizottsággal folytatandó tárgyalások szerintem nagyon sikeres eredményt hoznak majd. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Elnök. szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a jelentéstevő mondott, a módosítások beterjesztésének határideje november 9-e, ha nem tévedek, tehát november 9-ig kell beterjeszteni a módosításokat. Úgy tűnik, hogy a mai napi rendünket ezzel sikeresen lezártuk, pedig a hétfő mindig nehéz nap, ugyanis ez mindig a hét első napja, nehéz idejutni, Ahogyan tudják, november 12-én Strasbourgban fogunk találkozni 19 óra 30 és 21.30 között, majd november 21-én délelőtt és délután ülésezünk, majd november 22-én délután, hogyha jól emlékszem. Ez ugye a szerdai és csütörtöki nap, talán, mondja az elnök úr. Igen, valóban. Akkor ez teljesen egyértelmű. Nagyon köszönöm Önöknek, köszönöm, hogy csatlakoztak hozzánk, köszönöm a meghívottjainknak, a bizottságnak, szakértőinknek, az elnök úr kedvesen a tolmácsok munkáját is megköszöni. 30 nap 30 perccel hamarabb sikerült tehát lezárnunk az ülést. Köszönöm mindenkinek, szép estét kívánok!